Guten Morgen, liebe Kolleginnen. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok. Kérem, hogy eh, csendben eh, mindenféle egymás közti beszélgetés nélkül foglaljanak helyet. A napi rendi pontjaink világosak ma délelőtt, illetve délelőtt ülésezik a bizottságunk. Wir haben heute Vormittag und heute Nachmittag. Hát délelőtt és délelőtt, de délután ülésezünk. Biztos vagyok benne, hogy itt a sorok majd előbb-utóbb megtelnek. Természetesen szokásnak megfelelően az interneten is követhető az ülésünk. Még röviden a nap szervezeti kérdéseiről szeretnék néhány szót szólni, hogy tudjuk, hogy hogyan fogunk működni. Három részre osztottuk az ülésünket. Az első részben egy általános vitát folytatunk majd Salvador jelentéséről, Ez körülbelül negyed tizenegyig tartana. A második rész ez után négy különböző, ha nem is horizontális, de többé-kevésbé összefogott ágazati blokkokkal fogunk foglalkozni. Majd ismertetem. Ugyanis az egyes blokkokra meghatározott korlátozott időnk lesz majd. Ami az időtartamot, illetve a struktúrát illeti, és ez 17 óráig tartana, ezt követően a koordinátorok tartják meg az ülés, ezek a következő szakbizottsági ülés előkészítését fogják elvégezni. Hatékonyan kell dolgoznunk, és gyorsan. Úgy gondolom, hogy eddig is így volt, és ezt így fogjuk folytatni a jövőben is. Úgyhogy most rögtön térjünk rá az első részre. Salvador szokás szerint bevezeti a témát, általánosságban ismerteti a jelentését, és ezt követően a frakciók nevében szólnak majd a képviselők, a koordinátorok és az általános vitában részt vesznek, ami az első pontot illeti. És azt kérem, hogy a néppárt kapjon utolsóként koordinátorként szót. Bőge úr, ugyanis Salvador a jelentéstevőnk, tehát a néppárt fogja bevezetni a témát, utána pedig az első néppárti hozzászóló nem lenne szerencsés, ha rögtön őt követné. Úgyhogy Salvadornak megadom a szót, 10 perce van, ha szüksége van, ha nincs szüksége 10 percre, az is jó. És a frakciók hozzászólásait követően nyitott vitát folytatunk negyed tizenegyig, Salvador. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy a tíz percet hogyan töltsem ki. Az elmúlt fél évben öt perceket kaptam, úgyhogy ehhez tartom most is magam. Kolléga Olivier Garcia Calon és eh, Nicole és Anna Maria szorosan közreműködött velem az elmúlt eh, néhány hónapban. Komoly segítséget nyújtottak a jelentés összeállításához. Köszönöm nekik a nagy eh, hozzáértésüket, illetve elkötelezettségüket. Az elmúlt hónapok során a kollégákkal is folytattam megbeszéléseket, és ennek eredményeit igyekeztem összefoglalni az anyagban. Itt konszenzusra törekedtünk a sor szakbizottság legtöbb kollégájával. Reméljük, hogy 500 feletti szavazatot kapunk a plenárison, ami egyértelmű jelzést jelentene a bizottság és a tanács felé az Európai Parlament részéről a jövőbeni pénzügyi tervvel kapcsolatosan. A jelentés tehát az elmúlt hónapok vitáját, vitáit foglalja össze. A pénzügyi terv különböző pontjai, szempontjai mentén az európai politikákat taglaltam. Ugyanakkor viszont az egyes politikák reformjait különösebben nem részleteztük, hiszen ez a speciális szakbizottságok illetékessége. Mi tulajdonképpen csak politikai jelzéseket akartunk adni, és a költségvetési dimenziót igyekeztünk taglalni, ami az egyes szakpolitikákkal összefügg. Az elmúlt hónapok során három munkaanyag készült az európai hozzáadott értékről, a 2020-as európai stratégiáról, illetve a technikai intézkedésekről, ami a pénzügyi tervet illeti, a struktúra, az időtartam és a rugalmasság szempontjából. Az egyes munkaanyag lezárásaképpen foglaltuk össze a következtetéseinket ebben az anyagban, és természetesen felhasználtuk a különböző frakciók írásos anyagait, hozzászólásait, és a nemzeti parlamentektől is kaptunk jelzéseket, feedbacket, úgymond, ami rendkívül hasznos volt. A jelentéstervezetben ugyanakkor teret hagytunk az esetleges ellenvélemények számára is, amit a frakciók kifejthettek és kifejthetnek a hosszas módosítási időszak során. Júniusra szeretnénk egy konszenzusos anyagot elkészíteni. Nézzük először is az anyag struktúráját. Elsősorban a fő költségvetési és szakpolitikai kihívásokat ismertetjük a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan. Ezeket ezt követően elemezzük a rendelkezés álló eszközök fényében a hatékony kiadások, a hozzáadott érték szempontjából, és az EU más közpénzekből történő beruházásokra gyakorolt hatását is, az EU költségvetésének ilyen jellegű hatását is vizsgáltuk. A jelentés hármas része a fő politikai prioritásokat taglalja. A növekedés, fenntartható növekedés, az intelligens növekedést, a fenntartható fejlődést, a kohéziós politikát, a polgárok jogait, bevándorlást, biztonságot, külpolitikát, és délután az E kormányzásról is szót fogunk ejteni, ez is szerepel a prioritások között. A 2020-as stratégia rendkívül fontos, ezzel kapcsolatosan az új struktúrára tettem bizonyos ajánlásokat, a rugalmassági szabályra különös tekintettel az új pénzügyi tervben, és a szükséges forrásokról, költségvetésről is említést teszek ide véve többek között a saját források kérdését. Az általános kérdések már említettem a hozzáadott értéket, illetve a 2020-as stratégiát. Ezek a legfontosabb kiinduló pontok, referenciapontok, de nem kizárólag ezek. A belső politikáknak is hozzá kell járulniuk a 2020-as stratégia célkitűzéseihez, úgyhogy a struktúránk ezt a stratégiát tükrözi. Ugyanakkor az Európai Bizottságtól további pontosítást várunk, különösen a flagship kezdeményezések számszerűsítésére vonatkozóan, ami a költségvetést illeti. Az elmúlt hónapokban nem kaptunk erre vonatkozóan számokat. A 2020-as stratégiát nak szavahihetőnek kell lennie, megfelelő finanszírozással kell alátámasztani. Elegendő forrásra van szükségünk, 2014-ig végeztük el az elemzést, és tisztában vagyunk a megtakarítások szükségességével, ami várhatóan a következő években is fennmarad. Új forrásokra van szükség az új EU szakpolitikákhoz, és a saját források keretében erre lehetőség is lesz. A saját források 1,2-1,3%-ot tennének ki a GDP arányában, ezt a tanács is megerősítette, tehát megfelelő forrásokat kell biztosítani a következő pénzügyi tervhez, még annak ellenére is, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy számos fejezetben a kiadásokat át kell csoportosítani a hatékonyság jegyében. Úgy gondoljuk, hogy nincs valós lehetőség a kiadások, bizonyos kiadások befagyasztására, hogyha a 2020-as stratégia célkitűzéseit el akarjuk érni, avagy a Lisszaboni politika célkitűzéseit, avagy a mezőgazdasági és a kohéziós politika célkitűzéseit. Végezetül pedig nagyon fontos, hogy a parlament egyértelműen ki nyilatkozzon az intézmény közi közeledésről is. A pénzügyi válság ezt mindenféleképpen előtérbe állítja. És a közösségi módszert mindenféleképpen meg kell védenünk. Számos jelzés, politikai jelzés van, ami a kormány köziséghez képest az intézmény köziséget helyezi előtérbe. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az általános vita következik. Mint ahogy említettem, a néppárt kap utoljára szót. Elsőként a szocialista frakció kap szót. Johan? Thank you very much. Uh, and... Köszönöm szépen. Nagy köszönet Salvadornak. Már korábban is mondtam, de tényleg úgy gondolom, hogy meg kell köszönnünk a munkáját, mert az a dokumentum, amit megalkotott nagyon jó alapja a folytatódó munkánknak. Meghallgatta a többi frakciót, meghallgatta a szakbizottságunk tagjait és a különböző szakbizottságok véleményét is. Nagyon jó munkát végzett, és jó alapot képez ez a folyamatos munkára. Mindazonáltal van néhány de is. Salvador hozzáállásában és erőfeszítésében az a kockázat, hogy a legkisebb közös nevezőre próbálunk koncentrálni, ez azt jelenti, hogy kicsit konzervatívak vagyunk az európai költségvetéssel kapcsolatban, megvédjük azt, ami van, de nincs igazi felülvizsgálat a jövőbeli igényekre. És ezt szerintem érdemes megvitatni. És úgy gondolom, hogyha ilyen nagyon nehéz politikai helyzettel, amelyben élünk, a tavalyi költségvetési válságra is gondolok, láttuk az öt nagyon korlátozó tagállam levelét a bizottság. Tehát tudjuk, hogy milyen viták folynak a tagállamokban, nem csak a 2012-es költségvetésről, hanem a következő többéves pénzügyi keretről is befagyasztanak és ráadásul még drasztikus csökkentéseket is terveznek. Úgyhogy szerintem tényleg el kell gondolkozni azon, hogy hogy fogjuk ezt kezelni. Világos politikai akaratot kell egy ambiciózusabb európai menetrend érdekében megfogalmaznunk, és ezért küzdenünk kell. És azt hiszem, hogy ehhez egy kicsit szükség van arra, hogy kiegészítsük Szalvador jelentését. És érdemes vitát indítani arról, hogy mit jelent a költségvetés számára a gazdasági válság. Szerintem egyszerűen nem szabad elfogadni csak úgy a megszorító érvet, hogy az az elkerülhetetlen következménye a válságnak, hogy az európai költségvetést is csökkenteni kell. Kell ezt ennek ellenében menő érveket találnunk. A koordinátori ülésen múlt héten is szintén említettük, hogy talán ebben a helyzetben meg kellene próbálni a lehetőségeket elemezni mik lennének a költségvetés drasztikus csökkentésének a hatásai. Szerintem ezt érdemes lenne elemezni. Azt hiszem, nem feltétlenül a jelentésben kéne ezt megtenni, de az érvelésünk alapjaként mindenképpen kéne ezt a munkát végezni. Aztán, hogy egy ambiciózusabb politikának milyen hatása lenne a nemzeti ö, költségvetésekre. Nem biztos, hogy túl nagy, de Európa számára viszont nagyon fontos lenne. Ez az első megjegyzésem. Tehát politikailag világosabbnak kell lennünk, és egy kicsit több politikai ambíciót és jövőképet kell belevinni, Európa jövőjére kell gondolnunk, illetve meg kell találnunk azokat az érveket, amelyek az Európai Uniós költségvetést védik. Aztán világosabbnak kell lennünk az európai többletértékkel kapcsolatban is, hogy milyen prioritásokban vannak ezek benne, ezt jobban kell elemezni, és számunkra rendkívül fontos ez, és itt szeretnék kapcsolódni a balzáni jelentéshez és a 2012-es költségvetéshez. A növekedésre és a munkahelyteremtésre, valamint a beruházásokra kell összpontosítani. Ez hiányzik ebből a jelentésből. Azok az érvek hiányoznak, hogy az európai költségvetést a kulcsfontosságú beruházásokra használjuk fel, hogy a belső piac tényleg működjön. Európának a beruházások az energiába, a közlekedésbe integráltabbá kell, hogy tegye mindez a beruházás sor Európát. 500 millió európai állampolgár van, és egy 500 milliós piacról beszélünk, nem csak 27 tagállam kicsi népességeiről külön-külön. És egy nagyon fontos perspektívát kell még bevennünk, ez pedig a fenntarthatóság elve. Ezt Salvador még nem tette bele. Nagyon sok vitát folytattunk erről. A parlament nagyon támogatta ezt a koncepciót a gazdasági, környezetvédelmi és szociális okokból is. Ez a koncepció jelentésben nem került bele olyan mértékben, amennyire én azt szeretném ott látni. Nagyon nehéz megvédeni a prioritásainkat például a zöld beruházások és a klímaváltozás elleni küzdelem területén. ezzel, erről szólunk is, de nem feltétlenül abból a nézőpontból, amiből szeretnék. Tehát három dolgunk van. Egy, a politikailag meg kell fogalmaznunk az európai jövőről szól politikai jövőképünket, a beruházásokról még sokat hozzá kell tennünk, illetve a, hozzá, a fenntarthatósági elvet hozzá kell tennünk. Munk. Tökéletes. Öt percben sikerült. Karl. Köszönöm szépen. Uh, also, I would like to thank Először szeretném megköszönni Szávadornak ezt az érdekes és jó jelentést, ami természetesen nagyon jó kiinduló pont a vitához. Nagy kihívást jelentett ez a feladat, és az volt az ambíció, hogy 500 szavazatot kapjál a plenárison, de ahhoz, hogy ezt el sikerüljön érni, ahhoz megpróbáltad megtalálni a legkisebb közös nevezőt, de nem ez a kérdés, hanem az, hogy minek van Európának szüksége. Az Európai Bizottság már régóta azt kommunikálja, hogy nagyon sok kihívással kell majd a jövőben szembenéznünk. Először is a gazdaságiakkal, de emellett azzal a tényel is, hogy Európa veszít a versenyképességéből, a környezetnek és a klímának is több beruházásra van szüksége. Nagyon ambiciózus, cél, ambiciózus céljaink vannak, de nincs ehhez megfelelő finanszírozás elkülönítve. És még sok más dolog. És cinikusan azt hiszem, hogy erre a válasz a Salvador jelentésében az, hogy több pénzre van szükség. Persze, egy oldalról ez igaz, mert több pénz nélkül nem fog mindez megvalósulni, de az a kérdés az az, hogy honnan szedjük ezt a pénzt. Az én elemzésem értelmében, hogyha elfogadjuk ezt a jelentést, és csak mi hoznánk a döntéseket a tanács nélkül, akkor ez azt jelenteni, hogy az EU költségvetése nagymértékben megnőne. Persze ez elvi kérdés. A frakciók egy részének ezzel nem lenne kifogása, mások óvatosabbak, de nem csak arról van szó, hogy mit akarunk, hanem arról is, hogy mi megvalósítható. És ezzel kapcsolatban nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ezt megvalósíthatónak mondhatjuk. Üdvözöljük azt a tényt, hogy a kutatás fejlesztésre, klímaváltozásra, EU 2020-ra több pénz van. A Lisszaboni szerződés kötelezettségeinek a teljesítésére is több pénz van, de hogy, honnan fogjuk ezeket a pénzeket meg előteremteni? Mi hiányzik? Az, hogy nincsenek negatív prioritások ebben a jelentésben. A negatív prioritások alatt azt értem, hogy megtakarítások. A megtakarítások a politikusok igyekszik kerülni, de tény, hogy muszáj lesz negatív prioritásokat is találnunk, és szerintem jó lenne, hogyha a parlament is megpróbálna ilyeneket találni. Annak érdekében, hogy finanszírozási erőforrásainkat át tudjuk csoportosítani ezekből oda, ahol többet szeretnénk költeni. Még néhány technikai dolog először is. A címsorokkal, fejezetekkel kapcsolatban nagyon érdekes vita volt erről tegnap az egyik tapasztalt képviselőtársunk azt mondta, hogy ha a fejezeteket nézzük, akkor lehet, hogy igazából érdemes lenne csak egyet csinálni. Szerintem ez egy érdekes gondolat, hogyha tényleg meg akarjuk valósítani a rugalmasságot a költségvetésen belül. Lehet, hogy ez radikálisnak hangzik, de legalább mondjuk ki. Örülünk annak, hogy a saját forrásokat szépen lefedi a jelentés, a frakciónk nagyon komoly vitát szeretne erről. A saját erőforrásokról szóló vita azonban nem feltétlenül csak azt jelenti, vagy arról kell, hogy szóljon, hogy több pénz kerüljön az EU költségvetésre, hanem arról kell, hogy szóljon, hogy új módokat találjunk az EU költségvetés finanszírozására. Hogyha csak a több pénzről beszélünk, akkor az be fogja fagyasztani a tanácsban ezt a vitát a saját erőforrásokról. A projektkötvényeknek is nagyon örülök, hogy benne vannak a jelentésben. És végül kicsit szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a 7 éves kerethez ragaszkodunk. Mi jobban szeretnénk egy 5 éves modellt valamilyen átmeneti időszakkal. Úgyhogy itt még további vitára van szükség. Aztán nagyon sokat beszélünk a hozzáadott értékről, ez egy nagyon szép kifejezés, amit az ilyen dokumentumokba bele lehet írni, és egy nagyon jó munkadokumentumot készített Szalvador a többletértékről, de véleményem szerint legyünk egy kicsit őszintébbek egymással és magunkkal is, akkor, amikor az európai hozzáadott értékről beszélünk. csomó dolog, amiről azt mondjuk, hogy többletértéket kell, hogy adjon, sokkal több többletértéket produkálhatna, mint ma teszi. Köszönöm szépen. Az első reakcióm a következő. Minden alkalommal ugyanarról beszélünk, teljesen mindegy, hogy kiterjeszti be a javaslatot. Valaki mindig hozzászól, aki azt mondja, hogy negatív prioritásokra van szó. Jó, akkor tegye meg konkrétan az első javaslatot rá, hogy vitázni tudjunk róla. Karl, nem a többi frakció ellen beszélek, a saját frakciómban is elmondtam már, mert ott is elhangzott ez. Mi? Mi lehetne negatív? Ha valaki jó javaslatot tesz, rendben megvitatjuk de az, hogy csak hangoztatjuk, ez nem megy. Jó, akkor Helga. Köszönöm szépen, Jutta. Én Öttinger biztosnak az eheti sajtó közleményével kezdeném, mi szerint vitát szeretne az atomenergiamentes Európáról. Mivel én zöld képviselő vagyok, nyilván támogatom ezt az irányvonalat, ezért aztán ezen a ponton vasárnaponként és Barózó és más európai vezetők sajtóközleményeiben mindig hallunk a nagy kihívásokról, éghajlatváltozás, energiaproblémák, fenntarthatóság, befogadó növekedés, aztán szembesülünk a saját költségvetésünkkel, a valósággal, ahogy Göran Ferm is mondta, és Kárl is, sokkal konzervatívabb. Többé-kevésbé ugyanolyan, mint mindig. Én úgy gondolom, hogy nem ez a legokosabb politikai viselkedés. Úgyhogy felkutatnám a spórolási lehetőségeket. Figyelembe véve a japán eseményeket, ne finanszírozzuk az itert. E Talán van egy új ellenérv is. Óvatosnak kell lennünk a nemzetközi szerződéseket illetően, amiket aláírtunk. Figyelembe véve a japán katasztrófát, nagyon sokan mások is készen állnak arra, hogy változtassanak a megközelítésükön. Az Euratom programmal kapcsolatban én azt hiszem, hogy nem ez a legjobb megoldás az Unió számára. Nagyon fontos, hogy gyorsabbak legyünk. Németországban például az a helyzet, hogy még a kereszténydemokraták és a kormány is azt mondja, hogy a megújuló energiaforrásokba, a hatékonyságba gyorsabban kellene beruházni. Erről szó, szól az EU-s közlemény is, és tényleg az igazi megtakarításokat kellene figyelembe vennünk, és a kockázatos projektekről elfeledkeznünk. Ugyanez a mezőgazdasággal kapcsolatban is a helyzet. A bizottság is mondta, igen, a kapot zöldesíteni kellene. Az állami támogatásokat csökkenteni kellene, az energia hatékosakot fokozni, nagyon fontos. Azt hiszem, hogy a változásokra fel kell készülnünk. Ami az európai hozzáadott értéket illeti, ha az ember a tagállamokra, a kormányokra és az állampolgárokra hatni akar, és alá akarja támasztani, hogy miért így néz ki a költségvetésünk, akkor minden, ami határon átnyúló energia, környezetvédelem, biztonság, kutatásfejlesztés, oktatás. Ha megnézzük az Erasmus és az élethosszig tartó tanulás programját, mindig vitázunk erről, mindig jó eredményeink vannak, és sokan ismerik ezeket a projekteket. Úgyhogy ez egy jó ok arra, hogy többet beruházzunk ide. Ez része a 2020-as stratégiának is, és azt hiszem, hogy a következő több éves keretben nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon ez. Saját erőforrások. Én úgy gondolom, hogy itt a következő keretben változtatásokra van szükség ne csak arra appelláljunk, hogy majd a tagállamok egy százalékot adnak nekünk az európai költségvetésbe, hanem saját erőforrásokból építsük fel az új MFF-et. A rugalmasságot nagyon fontosnak tartom a válság fényében. Ez az egyik legnagyobb kihívás mi, mint zöldek, támogatjuk a változtatásokat. Talán egy külön marzsot lehetne létrehozni a rugalmasságnak. A projekt kötvényeket illetően, ezek szükségesek az infrastruktúra projektekhez. És végül felvetném az időtartam kérdését. A frakciómban még vitázunk erről, vannak érvek, az 5, a 7 és az 5 plusz 5-ös verzió mellett is. Lenne egy gyakorlati érvem. Ha a költségvetés alacsony, akkor, ahogy Reimer is mondta, a pragmatizmus kérdése az, hogy 5 plusz 5-öt akarunk-e, és hogy tényleg szolgálja-e az érdekeinket. Ez egy elvi kérdés majd meglátjuk, hogy mi a helyzet, és ehhez kell alkalmazkodnom. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Helga. Konrád Simanszki, a szót tessék. Ja rozumiem krytykę. Köszönöm szépen. Értem a kritikai megjegyzéseket, és azt is értem, bátrabbnak kell, ambíciózusabbnak lennünk ebben a jelentésben. De a közös nevező, ezt mindenképp meg kell találnunk. Ezzel tudjuk jól tükrözni azt, hogy mi a közös álláspontunk. A parlament pozícióját kell, hogy támogassák a képviselők, legalábbis nagy többségben, csak így érhetjük el a kívánatos eredményt. Ami a jelentést illeti, a szektorális aspektus szeretném, ha kidomborítanánk jobban, bár a raportőr nagyon bölcsen beszél olyan dolgokról, mint a megfelelő mértékű finanszírozás, fenntartható finanszírozás, csak a mezőgazdasági politikát és a közvetlen kifizetéseket kivéve nagyon sok ellentmondásnak vagyunk tanúi, hogy hogyan lehetne a közvetlen kifizetéseket igazságosabban elosztani. Igen, igazságosan. Ezt erről beszélnünk kell. Ami a horizontális aspektusokat illeti, nem tartom annyira jónak a jelentést. Nagyon sok kétséget, bizonytalanságot hagy maga után. A mainstreaming kérdése, mint a kutatásfejlesztés, éghajlatváltozási politika, hogy ezeket az új politikákat hogy lehet bevonni a régi költségvetési sorokba, ehhez föl kell vetnünk azt a kérdést, hogy a hagyományos politikákban hogyan lehet megosztani, tehát például a kapba hogyan lehet bevonni az éghajlatváltozás elleni harc politikáját, vagy a kohéziós politikával. Ez egy nagyon kockázatos művelet, mert teszünk egy javaslatot az állampolgároknak, a kohéziós és mezőgazdasági politikával kapcsolatban. Csak hogy egyszerre ezek a régi elnevezések nem azt fedik már le, amit korábban lefettek. Ez nem lenne igazságos. Az, hogy gyakran a 2020-as stratégiával takarózunk, az veszélyes az Európa 2020-as dokumentum kicsit általános, inkább a szerződéshez kellene kapcsolnunk a költségvetést. Inkább a szerződés az, ami az európai költségvetés alapját kellene, hogy képezze, ne egyetlen csúcs találkozónak a végkövetkeztetései. Ami a saját erőforrásokat illeti. Az, hogy egyre jobban használjuk őket, onnan ered, hogy elkerüljük az éves összeütközéseket a tagállamok között. Én úgy gondolom ezt illetően, hogy ezek használata csökkenti a politikai költségeket. Mert vagy csökkenti az adókat, de nyilván ennek megvannak a politikai költségei. Egyik részről onnan szeretnénk előteremteni az erőforrásokat, hogy a kipufogó gázok kibocsátásának kereskedelmét megvalósítjuk, de ugyanakkor az a pénz, ami befolyna az ETS rendszerből, azt igazából a tagállamokban kellene újra beruházni, nem kellene, hogy visszaáramoljon Brüsszelbe. Most pedig ez meg fog történni, és adhok módon fogják elkölteni. Ez alása az ETS egyezményt. Nem kell, hogy szakértő legyen az ember, hogy tudja, hogy a jelenlegi vállalati adórendszer Európában nem követi a globalizáció trendjét. Hogyha azt szeretnénk, hogy a vállalati adózás európai szintű legyen, jelenleg erre nem lehetünk büszkék. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Csak egy rövid felhívás. Én nem hiszem, hogy a mi végső jelentésünkben az adó szót említenünk kellene. Teljesen mindegy, hogy milyen adóról van szó. Nem kellene ezt a szót említeni. Ez, amit Salvador elkészített, ebben le kellene írnunk, hogy milyen funkcióknak kellene megfelelniük. Most teljesen mindegy, hogy milyen adóról van szó. De azt nem hiszem, hogy időnk lenne arra, hogy kiegyezhetnénk, hogy milyen hatása lenne az egyes adóknak a jövőben. Erre sokkal több időre van szükség, de nincs erre időnk. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy milyen adó nulla, ne említsünk adót a szövegben. Csak azt, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni egy adónak. Ezt Többet nem. Úgyhogy erről nincs, nincs rá szükség, egy vitázunk. Portas úr. Uh, Uta, uh, muito obrigado. Eu vou dar, uh, vou expressar uma opinião pessoal, uh, porque no meu grupo haverá seguramente. A mi frakciónk kétségtelenül más megközelítést alkalmaz, vagy képvisel az egyes kérdésekben. Hadd kezdjem a források kérdésével. A pénzügyi 2014-től számított pénzügyi tervről beszélünk, egy olyan időben, amikor Európában a stratégiai problémákkal kell megbirkóznunk, véleményem szerint. az Európai Unió nem rendelkezhet szilárd valutával, szilárd költségvetés nélkül. Ez egy alapvető lényegi kérdés, ami gyakorlatilag Európa struktúráját, architektúráját meghatározza. Egy állandó stabilizációs alap van kialakulóban a költségvetés mellett, ami azt jelenteni, hogy nagy projekteket kiemelnénk a költségvetésből. Ez egy fokozatos stratégia, és óhatatlanul kudarcra van ítélve. Tehát ez lett volna az első megjegyzésem. Másodszorban, és ez kapcsolódik az első megjegyzésemhez is, A költségvetés független a nagyságától nem lehet szilárd, nem lehet stabil, hogyha az eddig elvekre hagyatkozunk, nevezetesen, hogy a tagállamok finanszírozzák. Ez egy teljesen egyértelmű érvelés. A tagállamoknak ugyanaz a célja, nevezetesen, hogy minél kevesebbet fizessenek be az EU költségvetésébe, és minél többet vegyenek ki belőle és ez egy nulla kimenetelű játékot eredményez. A harmadik problémát is figyelembe kell vennünk, nevezetesen, hogy az Európai Unió konvergenciát ígért. Nem csak egyes régiók vagy területek között, hanem szociális értelemben is. A válság egyértelműen rámutatott, megmutatta azt, hogy a felzárkóztatási politikák eh, nem elegendőek. Nem tudják a szociális felzárkózást, konvergenciát biztosítani. Az egyes országokban megakadályozhatjuk az eh, egyenlőtlenségek fokozódását, és el kell kerülnünk eh, amit nem biztos, hogy a mostani politikák lehetővé tesznek, hogy ezek az egyenlőtlenségek tovább erősödjenek. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb probléma, ami előtt Európa jelenleg áll. Mindezt elmondva, számos pozitívum van a jelentésben, aminek eredményeként megszülethet egy szélesebb körű konszenzus, de úgy gondolom, hogy egyáltalán nem eléggé merész ez a jelentés. Nem táplálhatunk nagyszabású ambíciókat a költségvetéssel kapcsolatosan, ami az EU gdp ének mindössze 1,2%-át teszi ki. Van egy ennél sokkal fontosabb probléma, nevezetesen, hogy Európában a növekedési stratégia abból a feltételezésből indul ki, hogy a kínálat alapján alkalmazunk vagy alkotunk mechanizmusokat. A céljainkat csak akkor tudjuk elérni, hogyha a kereslet kérdésével is foglalkozunk. Engedjenek meg egy példát. Rendben van, hogy az élet tartó tanulásba vagy a kutatásba fektetünk be, de ennek semmi értelme, hogyha a jövő generációi bizonytalan munkahelyi viszonyokkal kerülnek szembe a munkaerőpiacon. Ez önmagában ellentmondásos. És ez az alapvető ellentmondás nem jelenik meg a jelentésben. Ha a fordítás helyes volt, sajnos portugálul nem tudok, de ha a fordítás helyes volt, akkor itt arról beszéltél, hogy csak 1,2 vagy 3 tized százalékával rendelkezünk a GDP-nek? Ez jó lenne. Nos, most viszont szeretném megkérdezni. Fontana úr, ön szól majd a, az EFD nevében? Akkor viszont nincs senki, Reiner. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy eh, Salvador jelentéstervezete igen kiegyensúlyozott, jó elemzést eh, tartalmaz, és híven tükrözi, amiről eddig eh, szót váltottunk. A frakción belül, illetve a frakciók között részletesen megvitattuk ezt a jelentést, és komoly nyomás nehezedik ránk, nevezetesen, hogy ne szóljunk az inflációról, illetve a partikuláris érdekekről. Többen a konzervatív elemről szóltak a költségvetés politika kapcsán, ezzel szembe mennék, ugyanis ez a konzervativizmus azt jelenti, hogy a generációk jövőbeni terheire is gondolni kell. Tehát itt a nemzeti és az európai költségvetési politikát össze kell észszerűen kapcsolni, és a tagállamokat arra kéne köz, kényszeríteni, hogy ne az 1 vagy 1,2 vagy 3 százalékra koncentráljanak, hanem a költségvetési politikában a prioritásokat, illetve a megfelelő hangsúlyokat vegyék figyelembe az európai projekt kapcsán. A többéves pénzügyi keret kapcsán 15-20 évvel ezelőtt az EU mindig abból indult ki, hogy a bizottság javaslatára támaszkodunk. A bizottság saját hangsúlyokat próbál megfogalmazni a Prodi csomag alapján, és most gyakorlatilag a parlament először előzi meg a bizottságot az ilyen javaslatokkal, és ez egy komoly lehetőség számunkra, és komoly felelősség is. A nemzetközi napirend is megváltozott. Ez azt jelenti, hogy az eddigi prioritásaink megfelelő rugalmasságot is kell, hogy tükrözzenek, és a keret jelenleg 7 éves, nem 5 és nem 10, a következő döntés, ha öt év mellett döntünk, ha a rugalmasságot megfelelően kezeljük a tagállamok és a bizottság között, ami egyelőre nem valósult meg. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor az öt évről is beszélhetünk. Ezt nem szabad szem előtt téveszteni. Nagyon fontos, és ezt Göránnak mondom, hogy a kormányköziség kapcsán sokkal egyértelműbben kell hangsúlyozni, hogy ez milyen veszélyeket rejt magába. Nem lehet egy külön forrásról vagy külön tőkéről beszélni. A költségvetés, egy közös finanszírozású költségvetés, és itt óriási összegekről van szó. Ezeket megfelelően kell dokumentálni, ami a hatékonyságot illeti. Itt különböző véleményeket hallottunk, hogy hogyan kezeljük a költségvetést. És természetesen minden soron van lehetőség csökkentésre. És hogyha nem tudunk a negatív prioritásokról beszélni, mert mindenkinek megvan a kedvenc projektje a különböző szakbizottságokban, akkor végig kell gondolni, hogy hogyan lehet fűnyíró elvet alkalmazni az összes soron, minden számon. És hogyan tudjuk visszaszedni a régi számokat ahhoz, hogy valóban hozzáadott értéket tudjunk felmutatni és a tanács elé egy tükröt kell tartani, hogy milyen kötelezettségeket vállaltunk, például a 3%-os kutatásfejlesztés. Itt évente több mint 100 milliárd euróról van szó arra vállalunk kötelezettséget, hogy 0,4% az energiapolitika. Ez is egy óriási pótolagos összeget jelent. Tehát meg kell mutatnunk, hogy ez évente nem tartható, nem megvalósítható. És itt bizonyos dimenziókat kell figyelembe venni. Ami a költségvetésen kívüli finanszírozásokat illeti, itt a parlament jogát is tiszteletben kell tartani, ezekről még intenzívebben kell vitatkoznunk. Az eljárásoknál pedig én azt kérem, hogy az együttműködést sokkal fontosabbnak kell tartanunk, és esetenként ki kell mondanunk a nemet is, ha úgy alakul. Egyébként teljesen egyet értek az előadóval. Köszönöm szépen. Ugye az elnök asszony, akkor ezzel a frakciók hozzászólásait meghallgattuk, a, még van néhány jelentkezőnk, van egy kis időnk, mindenki két percet kap, Jan Gebrandi, Bokros Lajos, Tanuta Hübner, Stefan de Foll. Még kíván valaki szólni? Szikierszki kolléga. Oh, oh jetzt, Um, das passt, okay. Zwei Minuten. Tehát két-két percet kap mindenki, és akkor én most a fűnyíró, fűnyírásról nem szólok. Ezt a tanácsban már többször hallottuk, most erről nem kívánok szólni. Jan Gebrandi, két percben. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném Garriga úrnak megköszönni a jelentését, ami nagyon jól tükrözi azt, amit megvitattunk, de ez nem jelenti azt, hogy megadja a megoldást ahhoz az óriási Gordiuszi csomóhoz, ami szerintem az Európai Unió asztalán van. Legyünk realisták. Egy óriási Gordiuszi csomóval állunk szembe. Különböző érdekek vannak a különböző tagállamok részéről, a nettó befizetők be akarják fagyasztani a költségvetést, a nettó mások több pénzt kérnek onnan, aztán ott vannak az új tagállamok, akik óriási EU-s programok kedvezményezetje, és mindezt össze kell zsonglőrködnünk. Tehát óriási a kihívás. Meggyőződésem, hogy az egyetlen megoldás az az, ha komolyan megvizsgáljuk a kreatív megoldásokat. Nem csak megpróbálunk egy költségvetés a jelenlegi költségvetés és a jelenlegi költségvetési sorok elköltése pályáján vagy sínjén megmaradni. Ezt csináljuk most, de a parlament számára most legyen világos az, hogy ne ugyanazt csináljuk, mint a tagállamok. Akik megnézik a nemzeti érdekeket, számukra inkább az lenne a cél, hogy az európai érdeket tartsuk szem előtt és szembe kell néznünk azzal, hogy a 2005-ben döntöttek Tony Blair elnökletével a jelenlegi pénzügyi keretről. Most pedig azt nézzük, hogy 2020-ig hogy fogunk költekezni. Legyünk ambíciózusabbak, legyen egy jövőképünk. Nézzük például Kína. Egy öt éves előállt, tehát tíz év múlva nem a következő program, hanem az azutáni program kell, hogy következzen. A fenntarthatóságot, az innovációt kell néznünk. Nem az összpénzt, hanem magukat a programokat. És azt kell megváltoztatnunk, hogy hogyan költünk. Köszönöm szépen, Bokros Lajos. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Con una nota de Cortesia para Salvador. Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönöm Salvatörnak azt az erőfeszítést és a munkát, amit végzett. Azt hiszem, hogy ez a dokumentum kitűnő kiindulási pont. Csak azért van egy néhány de. És most hadd folytassam angolul. Szalvador, azt szeretném kérni, hogy a 18. oldalon található táblázatot gondolt át. Ez a kategorizáció még a te prioritásaidat sem tükrözi túl jól, a másokért pedig végképp nem. Ez a kategorizáció a pozitív és a negatív prioritásokat is kéne, hogy tükrözze. Úgyhogy nem gondolom, hogy az alcímek azok kellene, hogy maradjanak. Ezek sokkal fontosabbak, mint maguk a főcímek. Például tudás, a növekedés és a foglalkoztatásért. Ez sokkal fontosabb, mint legalább a kettes, hármas egyben. A szociális politikák a fenntartható fejlődéshez kellene, hogy tartozzanak, nem a növekedéshez és foglalkoztatáshoz. Tehát szerintem ez itt nem túl logikus így. És hogyha tényleg prioritásokat akarunk, akkor Ezeket mind az első cím alá kéne felsorolni, ezekről tudnánk többet gondolkozni, és utána megláthatjuk, hogy mi marad a második helyen, meg a sor végén. És végül a pénzügyi kormányzás szerintem ez egy kicsit a hierarchiában följebb kéne, hogy kerüljön, mert nagyon sokba fog kerülni. Különösen figyelembe véve, hogy a jelenlegi stabilitási mechanizmus működésbe fog lépni. Köszönöm szépen. De, um... Köszönöm szépen. Mindenkinek mondom. Ez az első fázis. Általános vitát folytatunk. Amit most Lajos mondott, ez már a délutáni téma. De jó. Most pedig Danuta. Danuta, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném nagyra becsülésemet kifejezni Szalvador irányába, kiváló munkát végzett a kollégáival. Három-négy pontot szeretnék röviden felvetni. Először is mindannyian tudjuk, hogy az EU költségvetés közvetlen felhasználása nem a legjobb megoldás a jelenlegi európai kihívások leküzdésére, ezért nagyra becsülöm azt az erőfeszítést, amelyben a, az, a jelentés az európai költségvetés katalizátor szerepét próbálja hangsúlyozni. Ennél túlmenően arra kéne használni az európai költségvetést, hogy jobban koordinálja az európai költéseket. Bizonyos politikai területeken, amelyek alapvető fontosságúak lesznek a jövőre vonatkozólag, ezek különböző típusú finanszírozási módszerek kombinációját igénylik. Ezért egy olyan módszert vagy eszközt kéne előkészítenünk, ami ezt a koordinációt lehetővé teszi az európai költségvetésen keresztül és az Európai Parlament segítségével. A második megjegyzésem arra vonatkozik, hogy azok a kollégák, akik mindig azt mondják, hogy nincs változás, ugyanazok a szakpolitikák vannak, ugyanaz a költségvetés, ez nem igaz. Nézzék meg ezeket az európai szakpolitikákat, a legtöbb az elmúlt év során óriási reformokon esett át, és az európai 2020-as stratégia előkészítése is óriási változásokat fog jelenteni. Tehát nincs feltétlenül igazuk minden európai szakpolitika tekintetében. Aztán a kutatás. Kérem emlékezzenek, hogy a kutatás fejlesztés címsort 100 59%-kal növeltük az előző periódushoz képest. Ha további erőfeszítéseket szeretnénk, és vannak olyan kollégák, akik ezt meg akarják duplázni, triplázni, akkor arról meg kéne nézni, hogy hogy működik az eddigi növelkedés, milyen eredményekkel járt, és hangsúlyozni kell azt, hogy a magánszektor finanszírozása ebben a szektorban, a kutatásfejlesztés területén könnyebbé válhasson, más feltételei legyenek. És Salvador a 121-es pont a parlament és a tanács és a bizottság együttműködése, valamint a tárgyalások, ez rendkívül fontos számunkra. Fel kéne hívni az Európai Bizottságot és Tanácsot, hogy egy olyan munkamódszert alakítsunk ki együtt, amelyben a parlamentet is figyelembe veszik a tárgyalási folyamatban. Um, Stefan. Stefan. Rövid leszek először. Ez a munka általános egyensúlyát tekintve kiváló, a célkitűzései, amelyeket megpróbál felsorakoztatni, például ez a 2020-as stratégia, ez is jó, aztán a költségvetés megszervezése a jövőre vonatkozók a különböző összetevőkkel kapcsolatban, fenntartható fejlődés, uniós polgárság, globális Európa, pénzügyi irányítás, stb. A jelenlegi nagy integrált politikákat, ezeket nem tükrözi tökéletesen szerintem a fenntarthatóságot is, ami pedig minden gazdasági ágazat mögött ott kéne, hogy legyen. Ezért úgy is látom, hogy a saját forrásokkal kapcsolatban kicsit szerény ez a szégyenlős ez a jelentés. A parlament és Európa számára is a jövővel kapcsolatban kell gondolkozni. Nem akarok most nagyon részletekbe menni, nemrég a parlament amúgy is kifejtette véleményét és a pénzügyi tranzakciók megadóztatásával kinyilatkoztatta, hogy mit gondol, de a 18. cikkre visszatérve elképzelhető, hogy a saját források megvalósítása meg fog változni az európai költségvetésben. A parlamentnek és a bizottságnak nagyon világosan meg kell határozni azt, hogy az az ambíciónk, hogy milyen, hogy, hogy legyenek saját források, és ne azt mondjuk, hogy ha a, így a struktúra, úgy a kohézió, meg a kapcsolat, a célkitűzések és a, a finanszírozási lehetőségek között. Nem erről van szó, az igazi csata az európai dimenzió elérése. Jelen pillanatban ugyanis túlságosan a, a tagállamok békjójában vagyunk, és ezért kell a saját források területén változtatni. yeah, two minutes, very short. Két perc, hát az elég rövid. De azért meggyőződésem, hogy a tök áttétel a legpozitívabb része ennek az e-, jelentésnek. Az európai költségvetés ilyen jellegű szerepe a lényeg és amit a PPP-ről ír, hát tudják, hogy a PPP nem működik Európa szerte. A regionális bizottságban is megvizsgáltuk, meg tárgyaltuk. Ez egyszerűen nem működik. Úgyhogy hogyan tudnánk ezt a Well, the money from the member states, but normal... szerepet elmélyíteni? Ez az első kérdés. A második kérdés, amit szerintem bele kell írni, az az, hogy én máshogy látom a többletérték kérdését, mint Garriga úr. A biztosok közötti koordinációt kell elmélyíteni. Ha megnézzük a költségvetést, azt látjuk, hogy nagyon sok felhasználatlan pénz van különböző szférákon, amelyek ráadásul fedik is egymást. Például Seventh program, a hetedik keretprogram, a kutatásfejlesztés finanszírozására gondolok, részben olyan pénzeket és olyan területeket tartalmaz, amik még a mezőgazdaság területén is szerepelnek, és éppen ez az oka annak, hogy nem megfelelően használjuk fel a pénzeket. Aztán ott van a mezőgazdaság területén illetve a strukturális alapok területén is a vidékfejlesztés, és azt is katasztrofálisan költjük aztán a hozzáadott érték. Itt le kell írni, hogy a különböző biztosoké közötti koordinációnak egészen más szintre kell kerülnie, ez lenne a hozzáadott érték. És akkor nem jönne ide Kallasz, és azt mondaná, hogy nincs is pénze, és utána Hán pedig azt mondja, hogy de neki van, és akkor beszéljünk erről. Na ezt kéne hangsúlyozni, ez lenne a hozzáadott érték. Ja, vielen Dank, ich glaub... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az utolsó pontja helyes. A biztosoknak, a biztosok már elindultak ezen a gondolatmeneten, mert ők is felelősek az Európai Uniós költségvetésért, és megszületett az a levél, amiben az áll, hogy mindenkinek ugyanazt a szabályt kell követnie, hogyha a programokat meg akarjuk valósítani. Sikierszki úr. Igen. Nos. Az MFF átdolgozásánál mindig az a probléma, hogy a felelősségi köröket meg kell alapítanunk. Ki kell alakítani az egyensúlyt. Egyrészt a között, hogy igen, változatos, változ, változtatásokat akarunk, másrésztről viszont, hogy ne legyen váratlan, sokszerű ez. Ez a javaslat, én úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott, jó javaslat, viszont Nagyon fontos, hogy valahogy korlátoznunk kell a pénzügyi erőforrásokat. Ezt akarja a bizottság is. A képviselők tőlünk mindig azt várják, hogy egyre több és több pénzt adjunk. De ugyanakkor figyelembe kell vennünk mind a növekedést, mind a versenyképességet. A növekedés döntő jelentőségű. A versenyképesség ezt nem csak a pénzügyi eszközök teszik lehetővé, hanem az is, hogy a feltételrendszert egyszerűsítjük. A versenyképességet úgy lehet leginkább elérni, hogyha a költségeket, a költségterhelést csökkentjük a vállalkozások számára. Így lehet a versenyképességet fokozni Európában. Az elmúlt húsz évben azt fizetjük meg, hogy a mezőgazdaság csak korlátozottan termel. Újra és újra arról beszélnek, hogy ez egy nagyon fontos pont, de nagyon fontosak kap szempontjából, hogy át kellene orientálnunk a környezetvédelmet, figyelembe kellene venni. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, De Jong kolléga, és aztán Szálvadornak újra megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, beszélhetünk egyfajta palacsintáról Hollandiában, ami a múltnak az öröksége a költségvetésben. Én azt hiszem, hogy a parlamentnek új hangsúlyokat kellene teremtenie, és a kötvényeknek egyre nagyobb szerepet kellene játszania. Ehm, eh, Én azt hiszem, hogy több ezer kis projektre lenne szükség pénzre Hollandiában, és nagyon nagy a felháborodás ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos lenne, hogy amikor munkahelyeket teremtünk, ezek fenntarthatóak legyenek. Hogyha ha merünk ilyen dolgokat csinálni, ha merünk reformálni, akkor a koncentrációra, a kohézióra, a fenntarthatóságra összpontosítjuk az alapokat, akkor ezzel valami konstruktívat tudunk elérni. Másik bizottságban már beszéltünk a turizmusról, és nagyon jó javaslatokat hallottunk, de ezek az ötletek általánosak, és csak pici programok megvalósításával tudnánk elérni ezeket a célokat, de azokat lehet, hogy egyáltalán nem fogják végigvinni. Ezért úgy gondolom, hogy a prioritásokat pontosabban kell meghatározni, annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk. És egy válságperiódus éppen ezt követeli tőlünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Szalvadornak adnám meg újra a szót. Gracias, eh, Presidenta. Eh... Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön is tudja, hogy eh, amikor a válaszadás lehetőséget megkapom, akkor általában nem térek ki a specifikus kérdésekre, csak általános választ adok, de most kivételesen nem így teszek. Ma följegyeztem azokat a megjegyzéseket, amiket tettek. Ha felmérjük a helyzetet, akkor ahhoz tudnunk kell, hogy mi kezdeményeztük ezt az eljárást a pénzügyi kerettel kapcsolatban. Ez egy új helyzet, korábban ez nem így volt. Most miénk az első lépés joga? Ez pedig azt jelenti, hogy egyre nagyobb a felelősségünk. Ezért aztán megpróbáltam kiegyensúlyozottá tenni a javaslatomat. Tudom, hogy minnyájuk számára nagyon fontos az, hogy az üzenethozót lelőjék, pedig ez nem fair, mert az üzenethozó csak a legújabb hónapok M alapján hozza az üzenetét. Hát jó, de ez a munkával jár, úgyhogy elfogadom ezt a kritikát. Nos, voltak, akik azt mondták, hogy konzervatív ez a költségvetés nem arról van szó, hogy liberális, vagy zöld, vagy konzervatív. Ha megnézzük azt, hogy a több éves pénzügyi keretben hogy épülnek fel a fejezetek, szerintem elég jól teljesítettünk. Persze voltak hiányosságok, de az alapok azok megfelelőek az, hogy kockázatot vállaljunk-e vagy sem. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi struktúra igen, magában foglal kockázatokat is. Azért, mert feltételezzük, hogy bizonyos részei működni fognak. De ez ugyanúgy működik, mint a nemzeti költségvetések. Vannak prioritásaink, vannak az EU-nak is prioritása, és nemzeti prioritások is. Például a spanyol kormányban, vagy a Bundestagban is ugyanez zajlik a költségvetés kapcsán, mert ott meg kell védeni a helyi érdekeket, itt pedig az EU-s érdekeket, ami a megszorításokat illeti. Természetesen szükség van a megszorításokra, hiszen ismerjük a jelenlegi helyzetet. Meg kell mutatnunk, hogy lehetetlen kevesebbet költenünk, de ugyanakkor nem is tudunk több pénzt előkeríteni. Az a nehézség, hogy az egyensúlyt hogy teremtsük meg. Ami a negatív prioritásokat jelenti. Az időközi jelentésben, amit összeállítottam, különösen a közösségi programok területén, én nem látom negatív, csak pozitív prioritásokat. Sőt, csupa pozitív jelet láttam. De ajánlásokat tennék a negatív prioritásokra, ha lennének ilyenek. Az egyetlen negatív prioritást itt, itt a súrban azt tudom említeni, hatékonyság hiánya. Ami nem hatékony, ez negatív prioritás. Trüppel asszony. Nemzetközi egyezmények, energiahatékonyság, persze. Ezt lefettem. Prioritások, kihívások a kap területén. Persze, hogy a kapot zöldesítenünk kell el tudjuk fogadni a biztos jelentését, de nyilvánvaló, hogy egyre zöldebbnek kell lenni a megközelítésnek. Simanski úr, hogy ki melyik politikáért fizet, ez nyilván nagyon jelentős. Reagálnunk kell az új körülményekre. Ez azonban nem mehet az állampolgárok kárára, hiszen nekik van szükségük Európa támogatására. Ezért aztán az én struktúrámban bevettem a kohéziós politikát, de elkülönítettem az összes többi politikától, mert a kohézió kiemelt szerepet élvez. Saját erőforrások. Természetesen nagyon fontos, de az is nyilvánvaló, hogy ez a saját erőforrások reformja nem mehet úgy végbe, hogy az állampolgárok fizessék meg az árát. Ezért aztán egy semleges megoldást javasoltunk. Ugyanezt mondom Portás úrnak is. A 2020-as stratégiának van szociális dimenziója, hiszen a fő célja az, hogy munkahelyeket teremtsen. Úgy, hogy az Európai Unióban a növekedést előmozdítja ennél jobb, amit a munkahelyteremtő nem létezik. De azért, ha van javaslatok, várom. Ami a kohéziós politikát illeti. Figyelembe kell vennünk, hogy ha a megvalósítanánk, hogy a gazdagabb országok finanszírozzák a rosszabb helyzetben levőket a kohéziós politikán keresztül, hogy néznek ki a helyzet. Ha nem lenne kohéziós politika, rosszabbul állnánk. Bőge úr, a közös nevezőt illetően. Hát nagyra törőbb lehetne a cél. Megváltoztathatnánk az álláspontunkat, csak hogy a mi célunk az, hogy mindenki támogasson minket itt a házban, a többség azért, hogy erős üzenetet küldjünk. A költségvetés a sohasem forradalmi, különösen amikor 27 különböző miniszter egyezteti hiszen nagyon sok olyan pénzügyminiszter ül az asztalhoz, akinek az anyaországában igen tragikus a pénzügyi helyzet. Mi egy olyan költségvetést javaslunk, ami hát többé-kevésbé hasonló, mint eddig. Ez a realista megközelítés. Bizonyos értelemben politikai szempontból kockázatos, ezért kérem a támogatásukat. Már sokszor mondtuk a Költségvetési Szakbizottságban, új politikákhoz új erőforrások kellenek. Ezt tovább is fenntartjuk. Így beazonosítom a kihívásokat, és az a végkövetkeztetésem, hogy igen, szükség van további pénzekre. Hogy honnan? Hát erről szól ez a nyilatkozat. Ha még van javaslatuk, kérem tegyék meg. De azt hiszem, hogy a súrnak az a feladata, hogy megreformáljuk a jelenlegi EU-s politikákat. Ebben gondolom egyetértünk. És hát persze mindenen lehet javítani. De sohasem titkoltam, hogy a 2020-as stratégiát támogatni akarjuk. Egyöntetően megszavaztak a tanácsban, elfogadtak a bizottságban, sőt a parlamentben is, még akkor is, ha vannak fenntartások az a célja, hogy növekedést és munkahelyteremtést teremt. Nagyon fontos, hogy mind a régi, mind az új EU-s politikákat lefedje. Ne felejtjék, ez egy politikai nyilatkozat. A lehető legélesebben akarunk fogalmazni. A módosító indítványok javíthatnak a szövegen, de általában véve nincs elég erőforrás. Ezért találnunk kell új forrásokat. A 2020-as stratégia érdekében. Végül érkezett még egy kérdés, mi szerint a közösségi finanszírozás az hatékonya? Nem. Egyszerűsítenünk kell? Igen. Minnyáján várjuk az EB közleményét az adminisztratív eljárások egyszerűsítéséről. Remélem, hogy számíthatunk erre. Jelenleg csak a politikai nyilatkozat áll rendelkezésünkre, egyszerűsíteni akarunk, de nincs javaslatunk. Köszönöm. Salvador. Köszönöm szépen, Salvador. Úgy gondolom, hogy nem kell tartanad itt csak az USA-ban lövik le a zongoristákat, mi itt Európában vagyunk. Itt a zongoristának mi sört, és több sört, még sört adunk. Én tudom, a kollégák azt mondják, hogy ez egy konzervatív jelentés, és hogy ez a legkisebb közös nevező, és a legnagyobb közös számlálót sikerült megtalálnunk. A jelentés szerintem jó és kiváló alap, sokkal jobb, mint ahogy ezt néhány hozzászóló sugalta. Következik a második rész, ezt is felosztottuk elsőként a knowledge for growth, tehát tudás a növekedésért, foglalkoztatás, ideértve a kutatás, fejlesztés, innovációt, oktatást, élethosszígtartó tanulást, belső piaci és szociális kérdéseket. A második rész a fenntartható fejlődés, mezőgazdaság, halászat, környezet, éghajlatváltozás, energia és közlekedési politikák. Tehát ezek az úgynevezett kis politikák, a harmadik rész pedig a kohézió, a növekedés és a foglalkoztatás érdekében, ideértve a gazdasági, szociális és területi kohéziót, a negyedik rész a polgárság, globális Európa, kultúra, ifjúság, kommunikáció, szabadság, valamint a külpolitika és szomszédsági politika. Úgyhogy most először nem a frakciókat hallgatjuk meg, tehát nem ezt a fordulót vesszük előre, hanem aki bármit is kíván ehhez hozzátenni vagy hozzászólni jelezze, utána összeállítjuk a hozzászólók listáját, és megkezdjük a vitát. A harmadik részhez a Frill, Jende Brandi a második részhez, Jörgensen szintén a második részhez, Harmadik rész, Georgios. Kohézió szintén a harmadik részhez, Gottman a harmadik részhez. Gut. Jawohl. Haben wir dann alles hier? Akkor mindenki jelentkezett? Drei. Mhm. Szintén a hármashoz. Ich glaube, der wird gerade bei der EVP noch verhandelt. A néppárt részéről José Manuel Fernándeznek is kell valamit mondania. Szeretnénk a hozzászólók listát, listáját összeállítani, hogy tudjuk, hogy mennyi időnk van. Mit akarsz? Nem hallani a hozzászólást. Rendben, tehát a fenntartható fejlesztéshez, fejlődéshez jelentkeztél. Da muss ich mal eben schnell... Äh, Akkor Gyorsan áttekintjük a hozzászólókat. Von, von, das ist das alles, was, was äh, Karl aufgeschrieben hat? Okay. Ähm, dann legen wir jetzt los. Akkor kezdjük az első résszel. Salvador, kívánod felvezetni a témát? Egyetlen jelentkező volt itt de minden esetre te tartod a bevezetőt az első részhez, tudás a növekedés és a foglalkoztatás érdekében. Gracias, eh, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor nézzük a jelentés részletesebb eh, taglalását, rövid leszek. A kilencedik oldalon 29-es pont politikai prioritások. Két alcím van ezen belül. Az 2020-as Európai Stratégia célkitűzéseinek támogatását szorgáló költségvetés, valamint az a gazdasági, gazdaság irányítást elősegítő költségvetés. Mind a kettő nagyon fontos kérdéskör, és minőségi értelemben ezek némileg eltérőek a pénzügyi tervtől, pénzügyi kerettől. Nem a súlyos gazdasági válság következtében kezdtünk el a gazdaságirányítás kérdéséről beszélgetni. Korábban ezek a dolgok politikailag elképzelhetetlenek eh, voltak, jó lehet a parlament ezeket mindig is támogatta. A foglalkoztatás segítő tudás az egyik első pont, a 30 és 37-es pontokban eh, egy struktúrát javasolunk, ami megfelel a 2020-as stratégiának, és amiben a három intézmény is megállapodott. A 2020-as bizonyos zászlós hajó kezdeményezésekre épül, konkrét költségvetési számok nélkül. És ez a probléma a következő hónapokban újra és újra fel fog merülni. Megvan a struktúránk, de finanszírozási célkitűzések e- ezekhez nem társulnak a bizottság részéről, ami megnehezíti a dolgunkat, Ugyanakkor elfogadjuk ezeket az zászlóshajó kezdeményezéseket, mint alapvető finanszírozási prioritások a különböző kategóriákon belül és alkategóriákon belül. A kutatás és innováció címszó alatt 3% kutatásfejlesztési célt fogalmaztunk meg, tehát a GDP 3%-át, és rá kell mutatni arra is, hogy egyes tagállamokban még a két százalékot sem élték, érték el. Tehát a három százalék igen komoly erőfeszítéseket fog részükről igényelni, és politikai akaratot. Tehát ez az első rész, ahol többletfinanszírozást kérünk, és fokozott beruházásokat a K plusz F tevékenységbe a több éves pénzügyi prog- kereten belül. Ha sikerül elérni a 3%-ot, akkor a nyolcadik keretprogramot is fel tudjuk egy kicsikét növelni. Itt lehet, hogy innovatív finanszírozásra van szükség, de a lényeg az, hogy egy egyértelmű politikai nyilatkozatra van szükség, hogy a kutatásra és az innovációra több forrás kívánunk fordítani. Az innováció, ha úgy tetszik, a K plusz F eredmények üzleti megvalósítása, gyakorlatban történő megvalósítása, és ez némileg elmarad a kívánalmaktól az egyes tagállamokban. Az innováció terén nagyon sok tanulni valunk van még, ezen a területen kevésbé vagyunk versenyképesek a világ többi részéhez képest, és ez az a terület, amire összpontosítanunk kell. Tehát az európai innovációs közösséget is meg kell erősíteni, komoly előrelépést kell tennünk ezen a területen. A foglalkoztatást segítő növekedés azt feltételezi, hogy az ipar szerepét erősítjük, különösen gondolunk itt a KKV-kra. A KKV-knak kell a magját képezni a az Európa 2020-as stratégiának. Az iparpolitikát úgy kell kialakítani, hogy ez a globalizáció hatásait figyelembe vegye. És ez a jövő szempontjából rendkívül fontos. A szép tehát a versenyképesség és innovációs program esetében is a KKV-k a fontos tényező. Komoly beruházásokra van szükség a digitális agenda megvalósításához is, gondolok itt a nagysebességű, széles sávú kommunikációra. Ez egyébként szerepel az Európai Gazdaság eh, élénkítési programban is, és szorosan összefügg az integrációval. Ha minél több polgár rendelkezik internetes hozzáféréssel, akkor ez a kohéziót is elősegíti. Itt eh, a műholdas navigációs rendszerekre is gondoltunk, Galileo, az egységes európai égbolt, de ezekhez is beruházásra van szükség. Az űr és navigációs programokat a rugalmassági módszerek révén kell finanszírozni, a jövőben a mezőgazdaságban fel nem használt forrásokat lehetne így felhasználni, így lehetne kezelni a költségvetés. És ebben a részben említem, hogy a fejlődés nem szolgálhatja a foglalkoztatást és a növekedést, ha nem biztosítunk elő képzést, oktatást a munkaerő számára. Az 45-46-os pontban foglalkozom ezekkel a szempontokkal. Itt 2020-ig bizonyos benchmarkokat fogalmaztunk meg, és ezekhez a politikákhoz is megfelelő forrásokat kell rendelni. Az Európai Szociális Alapnak lesz itt kulcsfontosságú szerepe. Ezt említem a 46-os bekezdésben. Nyilván ez nem egy kimerítő lista, egy teljes körű lista. Gondolom a kollégáknak lesz ehhez mondandójuk. Igyekeztem azonban minél tömörebben fogalmazni, nem akartam túl hosszúra nyújtani a jelentést. Akkor most az egyes részekben jelentkezők kapnak szót. Az első részben két, illetve három frakció még eddig egyáltalán nem jelentkezett. Richard Kívánsz szólni? Nem. Akkor mi van a zöldekkel? Kíván-e valaki ebben a részben szólni? Izabel? Kérem, hogy vedd fel a fejhallgatót, úgy könnyebb lesz. A kérdésem tehát, senki nem jelentkezett eh, tőletek egyik ponthoz sem a zöldektől egyáltalán nem kívánnak a zöldek szólni ezekhez a pontokhoz, mert minden elhangzott már részletekről az általános vitában. Az, nekem ez jó, nem kötelező. Miguel? Ehhez a ponthoz. No, akkor lépjünk tovább. Eh, Anne, három percben. Thank you very much for that. Köszönöm szépen. Köszönöm Szálvadornak. Azt, amiről úgy gondolom, hogy egy kimerítő kérdéslista. Amikor a jelentés megszületett, és amikor végül elkezdjük a tárgyalásokat, akkor rá kell találnunk azokra a területre, ahol tényleg olyan európai értékek vannak, amelyeket nekünk kell megvédeni a kutatás például, és néhány olyan dolog, amit még említettek, az innovációs programok, ez olyan terület, ahol a parlamentnek kell erős hangon felszólalnia, mert nehéz lesz olyan egyes országokat találni, akik majd ki akarnak ezért állni. Salvador említette, hogy a KKV-kat kell az európai erőfeszítések középpontjába helyezni. Ezzel egyetértek, de úgy gondolom, hogy a kiválóságot is a középpontba kell helyezni. A kiválóság a kutatásban, az innovációban. Erre a két területre mutatnék rá. Az Európai Kutatási Tanács, ami még elég kicsi, is rámutatott arra, hogy a szabad, nem lekötött kutatás nagyon fontos. Ebből a programról megszületett az első Nobel-díjasunk is, tehát Szerintem európai szinten ez kiváló. Barozó úr szavaival kapcsolatban a parlamentben sokan szkeptikusak voltunk, mert úgy értelmeztük, hogy ő elvesz a kutatástól pénzt, és bürokratikus folyamatokra költi, nem lesznek új források. De szerintem már sikerült beindítani ezt a folyamatot, az innovációt és a kutatást összefogni, és szerintem új pénzeket kell a számítógépes területre elkülöníteni, ne az előző kettőtől vegyük el, hanem legyen több finanszírozási lehetőségünk. Aztán úgy gondolom, hogy az innovációra sokkal több hangsúlyt kéne fektetni. A keretprogramok ezeknek is több finanszírozási lehetőségre lenne szüksége. 70%-os növekedést láttunk ebben a programidőszakban, tehát jelentősen növekedett az elkölthető pénz. Talán egy konszolidációt elfogadhatónak tarthatunk, de ezen a területen szerintem mindenképpen nagyon erősnek kell lennünk. Az űrpolitikával, a Galileóval és egyebekkel kapcsolatban Szükségünk van európai pénzekre, és biztosítanunk kell azt, hogy folyamatosan meg fogjuk találni más programokból is ezeket a pénzeket, hogy legyen ezekre a programokra elég pénz, amelyek szintén őszintén európai programok. Ma Böge? Reimer Böge. Ja, vielen Dank. Ich glaube, der Berichterstatter hat äh, einen sehr guten Text in Köszönöm szépen. Nagyon jó szöveget állított össze a jelentéstevő. Egyetértek Anna Jensennel, hogy a kutatási tanácssal nem ütközünk-e meg, nem lesz egy infláció, de úgy tűnik, hogy egész jól működik. Amit jobban ki kell domborítanunk, az az, hogy fel kell hívnunk az európai intézményeket és a tagállamokat, hogy egy roadmap-et állítsák össze, hogy a 3%-ot hogy akarják összeállítani, hol lesznek befektetések, hol lesznek ösztönzők, hol vannak jó modellek a tudomány és a gyakorlat összefűzésére, ahogy Anna is említette. Nagyon fontos a koordinálás. Ki kell használnunk ezt a lehetőséget az európai költségvetési politikában is, és meg kell néznünk, hogy hogy vihető be a nemzeti költségvetésekbe. Innováció jó, csak az a baj, hogy a kutatás még nem zöldmezős. Amit Salvador elért, az az eljárás egyszerűsítése, ennek el kellett jönnie, és ezt a bizottságnak el kell fogadnia, mielőtt több pénzről beszélnek. Mielőtt hajlandók vagyunk arra, hogy kiadjunk több pénzt. A múltkor is azt csináltuk, hogy az élethosszig tartó tanulást akkor is finanszírozunk, ha a tanács ellenáll, mint a múltkor. Nagyon fontos a szakmai képzés. A tematikát erősíteni kell, a KKV-kat be kell vonnunk a kutatási politikába, mindig nekik születnek a legjobb ötleteik, ez nagyon fontos. Salvador említette, mi a helyzet a megaprojektekkel, amik sokba kerülnek, és évről évre csak tömjük beléjük a pénzt. Fentartható európai finanszírozást kell találnunk, mert 2020 a határidő. Vagy ezt megtesszük, vagy kivonjuk az európai finanszírozást ezekből a projektekből. Különben nagyon jó a jelentés, elnök. Köszönöm, Jörán. Thank you. Köszönöm szépen. A frakcióm nevében kell, másnak kellett volna beszélni, de ő most nem tud itt lenni, úgyhogy a nevében szólok. Először is mindenki gyakorlatilag egyetért abban, hogy a kutatás, fejlesztés, az innováció az első számú prioritás. Emlékszem arról a konzultációra, amit a, taná- a bizottság indította a következő keretről, és ennek az eredménye világos volt, ez a legfontosabb prioritás, függetlenül attól, hogy nemzeti parlamentek, egyéb résztvevők, bárkik válaszoltak, mindenkinek ez volt a véleménye, és hallgatnunk kell rájuk. Ugyanakkor az Európai Unió számára is a megfelelő szerepet meg kell találnunk. A kiválóság, ahogy Ann Jensen mondta, egy jó irányvonal, de a másik, hogy a nagy globális kihívásokra reagáljunk, amikről tudjuk, hogy az egyes tagállamok egyedül nem tudnak megküzdeni velük. Úgyhogy az igazi nagy globális kihívásokkal kell felvennünk a küzdelmet. Aztán fontos az is, hogy megtaláljuk a megfelelő eszközöket. A kiválóság az egy dolog, de a kutatási kapacitást az ebben nem lehet csak Oxfordra és Cambridge-re és Lövenre és Párizsra építeni, hanem arra, hogy több oktatási és kutatási kapacitás jöjjön létre a szegényebb keleti országokban is. Meg kell találnunk a politikák, kohéziós politikák felhasználásának a módját erre a feljavított oktatásra például. Aztán ne felejtsük el, Barózó úr is nagyon sokat emlegette néhány évvel ezelőtt, hogy több százezer európai kutató elmegy az USA-ba, mert ott jobb lehetőségeik vannak. Nem csak a kutatás szempontjából, hanem arra is, hogy az innováció és az üzlet is eredményes legyen az ő kutatásaik nyomán. Ezeket az embereket vissza kell csábítani Európába. Még két dolog. Szavador azt mondja, hogy kimerítő listája van a különböző programokról, de szerintem egy dolgot elfelejtett. A, ezek a szociális orientációjú programok, mint például a makrofinanszírozási eszköz, ezekkel mit csinálunk a jövőben? Rendkívül fontos szerintem, hogyha az integrációs és befogadási részt is az EU 2020 politikából be akarjuk teljesíteni, akkor ne feledkezzünk meg ezekről sem. Többen említettek már még egy dolgot. A frakciókon belül is megvitattuk, még egyelőre nincsen végső álláspontunk, de úgy gondoljuk, hogy kell egy módszer arra, hogy az ITER, a Galileo és a hasonló programokkal hogy bánjunk el idézőjelben, hogy ne jöjjenek, bukkanjanak fel újból és újból. Nem kell ezeket teljesen elkülöníteni, de talán egy külön fejezet kéne az ilyen nagy, hosszú távú infrastruktúra projektekre. Ezt a vitát még nem fejeztük be a frakción belül, de szeretném itt is feldobni, hogy valamilyen elkülönítés talán jó ötlet lenne. Miguel Portas, bitte. Portas úr. Köszönöm szépen. Ez az a két terület, ahol úgy gondolom, hogy a lényegi konszenzus lehetséges. Az előttem szólók is emlegették már ezt. Az én kommentárjaim a következőek. Mi lesz a minőséggel? Erre kell, a minőségi ügyekre kell összpontosítanunk, és ezzel kapcsolatban lehet, hogy eltérőek lesznek a véleményeink. Úgy gondolom, hogy a jelentés általános irányvonala egy kicsit arra az ötletre, gondolatra alapul, hogy a kutatás és a fejlesztés alapjába véven versenyképes kell, hogy legyen, és a kiválóságot kell, hogy szolgálja. Ezt a két szót, a versenyképességet és a kiválóságot a rengeteget emlegetjük. De hát a kutatás és a fejlesztés elsősorban úgy tűnik, hogy az alkalmazott tudományokban, a gyakorlati felhasználásban csapódik le jelen pillanatban. Persze az alkalmazott tudományokra szükségünk van, a kutatás és a fejlesztés gyakorlati alkalmazásokhoz vezet, de szerintem nem kell csökkenteni azt az alapvető kutatást sem, amelyet a versenyképesség érdekében folytatunk. Lehet, hogy ennek nincs közvetlen értéke, ez egy olyan kutatás, amiről most beszélek. Ez a kutatás nem közvetlenül gyakorlati alkalmazásokban jelenik meg. Tehát a javaslatom a következő. Legyünk ezzel óvatosak és gondolkozzunk el azon, hogy a finanszírozási mechanizmusokat hogyan lehet úgy módosítani, hogy ezekre a különböző típusú kutatásokra a lehető leghatékonyabban tudjuk felhasználni őket. Vannak olyan kutatások, amelyeket a piac nagyon könnyen tud finanszírozni, de más típusú kutatásokat kevésbé. Vannak olyanok is, amelyeket gyakorlatilag csak közpénzből tudunk finanszírozni. Harmadik megjegyzésem. A rejtett alulfinanszírozás jelenik meg a kutatás és a tudomány területén Európa szerte. De hol is van ez elrejtve? A fiatal kutatók munkakörülményeiről beszélek. Arról sokat szóltunk már arról, hogy több ösztöndíjra, nagyobb ösztöndíjakra van szükség, de ne felejtsük el, hogy úgynevezett rejtett alulfinanszírozás van. És ezzel a problémával meg kell küzdenünk. Szükségünk van rendes állással, stabil állással rendelkező kutatókra, hiszen az ő munkájukhoz ez teremti meg a hátteret. sorban egyetértek azzal, hogy a kutatás ne csak az Oxfordban vagy a Pfizer cégnél valósuljon meg, hanem szerte az Európai Unióban. Vannak olyan országok, ahol a kutatás gyakorlatilag az EU-tól függ. Más országokban sokkal könnyebb a magánszférából finanszírozni a kutatást, és ez is fontos. Ennek is vannak következményei. És végül a nagy projektekkel kapcsolatban egész őszintén nekem vannak kételjeim a Galileóval kapcsolatban. Szerintem meg kellene próbálni nemzetközi együttműködés keretébe helyezni ezeket a nagy projekteket, akkor jobb eredményeink lennének. Merci, Madame la Présidente. Donc, je, je m'inscris assez... Isabel, csatlakozom ahhoz, amit Fem, a sportas urak mondtak az imént, de szeretném a frakciónk számára néhány fontos pontot is hozzátenni a vitához. Az, ami most Japánban történt ezzel kapcsolatban, szerintem nem maradhatunk azon a talajon, hogy csak általánosságban beszélünk a megújuló energiákról. Ez lesz az egyes számú prioritás az energiahatékonyság és a megújuló energiák is be kell, hogy kerüljenek, mégpedig fontos helyen ebbe a jelentésbe. Ötinger úr maga is azt mondta, hogy a nukleáris kérdéseket felül kell vizsgálni. Akár tetszik, akár nem, ez nem ideológiai kérdés. És ott van az ITER is, ami zabálja a pénzeket, Szóval ezek a területek a kutatás középpontjába kell, hogy kerüljenek. Szerintem a Galileo persze egy fontos projekt, de azt is mérni kell, azt is látnunk kell, hogy ne használja fel a teljes és Legyen smart, és közben kicsi is, tehát intelligens és kicsi. Nem csak óriási projektekre van szükség Európában, hanem oda kell figyelni a picike projektekre is. Aztán a jelenlegi szöveg tehát az energiahatékonyság szempontjából nem felel meg minket, illetve a kutatók munkakörülményei. Ez, ez az, amire oda kellene jobban figyelni, hogy a kutatók itt maradjanak Európában, nekünk és velünk dolgozzanak, és ne az USA-ba vagy a Fizerhez menjenek. Ezért fogunk módosító indítványokat benyújtani ehhez a fejezethez, mert úgy gondoljuk, hogy a Japánban, illetve az elmúlt időszakban máshol történt eseményekből tanulnunk kell. Köszönöm. Most utolsóként Maria Carvalho. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a kutatás és innováció Európában egész Európában. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, és Garika úrnak üdvözöljük azt a mondatát, miszerint az erre vonatkozó költségvetést emelni akarná a nyolcas keretre. Azt hiszem, hogy ezt a kitűnőségnek kellene szentelnünk de ugyanakkor az is feladata, hogy a kapacitásépítést fokozza a kutatásban és beruházásban Európában. Tehát kitűnőség és kitűnőséghez vezető út. Ugyanakkor a tudást be kellene vennünk a strukturális alapba, a szociális alapba, és az infrastruktúrákba. Kutatási programok, ösztöndíjak, képzések, tudós képzés, ők mind élhetnének ezekkel a struktúrális alapokkal. Semmi értelme a költségvetést növelni, hogyha nincsenek egyértelmű, egyszerű szabályok. Már mondták többen, az egyszerűsítés ez a legfontosabb dolog, amire szükség van. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem működik a finanszírozás. Egyszerű szabályokra van szükség, mind a kutatás, mind a fejlesztés területén, azért, hogy hatékony, átlátható módon tudjuk elosztani az alapokat, amit a kutatás fejlesztésre szánunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Salvador, szeretnél erre reagálni, vagy még az első részben, vagy a második részt kezdeni? Nem. Ami az első részt illeti, igen, szeretném lezárni. Ami az energiát illeti, a fenntartható fejlesztést természetesen meg fogjuk vitatni. Egyetértek az alkotalmakkal, akik azt mondták, hogy a KKV-kra kell koncentrálnunk és a kutatásra, hogy ez a tudás alapú növekedésnek és a munkahelyteremtésnek az alapja. Én meg vagyok róla győződve, hogy a hetedik keretprogram az egyik leg legjobb program volt, amire valaha pénzt költöttünk. Egyértelműen demonstrálta a hozzáadott értékű eszközöket, és nagyon jó eszköz arra, hogy most áttekintsük a helyzetet. Például megnéztem a hetedik kerek program végrehajtását a saját spanyol költségvetésemben, és nagyon jó meglepetés kért, ként ért a hozam, amit teremtett. Én azt hiszem, hogy a hetedik keretprogramban, ami a kutatást illeti, igen, hát ez nem sikerült jól, de az új technológiai eszközökkel és az új technológiai intézménnyel, amit létrehoztunk, ha lenne együttes kutatási politikánk, akkor elérnénk a megfelelő eredményeket, és Európát valóban versenyképessé tehetnénk. A jelentésben is felbukkan, hogy miben térünk el az USA-tól. Az EU kutatás nagyon magas szintű világszínvonalú. Az innovációt azonban bele kell vennünk, hogy a kutatási központjaink által produkált technikai előrelépéseket piacra is dobhassuk. Ez a lényeg a kutatásnak, a kutatások hátterében mindig a fiatal kutatók, a mozgatórugók. Itt kell tartanunk őket az EU-ban, hogy ne vándoroljanak ki ne csak a Siemensnek adják el maguknak, hanem bármely egyetemnek dolgozhassanak. A fiatal kutatók nélkül nem tudunk KF politikát folytatni. Tudom, összetett, és igaz, amit a kolléganő mondott, a kitűnőség. Ez nem csak a versenyképes területeken kell, hogy fontos legyen, hanem a kutatás minden EU-s területre ki kell, hogy terjedjen. Gyakran ezek a szektorok a strukturális alapoktól függnek. Ezért fontos, hogy a kutatás és az innováció minden szektorban szerepet kapjon. Végül egyértelmű úti tervre van szükségünk a bizottságtól, hogy hogy érhetjük el a 3%-ot. A kutatásban 3% nagyon nagy növekedést jelent. Ez nem csak nemzeti, hanem közösségi erőfeszítés is. Csak így érhetjük el a 3%-ot. Ez egy hatalmas változás a politikákban. Ez azt jelenti, hogy bizonyos összegeket már előre el kell különíteni a kutatásra. Ehhez azonban politikai döntésekre van szükség, amit a három intézménynek kell meghoznia. Nem csak a három százalékban kell együttérten, egyetértenünk, hanem abban is, hogy hogy jelenjen meg az EU-s politikákban és az EU-s költségvetésben. Tudnunk kell, hogy a százalék mögött a jövő áll. Elnök asszony, én úgy gondolom, hogy egyetértünk ebben a pontban, bár gondolom módosítókat benyújtanak. Elnök, Szálvador, jó levegőt is vegyél, és utána majd jön a második rész. Fentartható fejlőzés. Klímaváltozás, energia, mezőgazdaság, közlekedés, politika. Van egy hozzászóló listánk. Hansen, Czeslaw Sikierski, Frank Engel und Britta Reimers. Ezek a hozzászólók. Isabel Durand. Ez minden. Salvador. Köszönöm szépen elnökasszony. Hát ez egy kicsit szélesebb téma. Nagyon sok politikát és nagyon sok pontot érint, és kicsit ellentmondásos is. Fenntartható fejlődés. Az én szövegemben a 11. oldalon van, a 47-es bekezdéstől az 53-asig ez a magyar szövegben a 12-es oldal. Azt mondjuk, hogy a kapnak hozzá kell járulni a 2020-as stratégia sikeréhez, pedig különböző célkitűzésként jelenik meg. Tudjuk, hogy a közös agrárpolitikának a jogi alapját a Lisszaboni szerződés fekteti le, ez jelöli ki a feladatait és célkitűzéseit. Támogatjuk a bizottság által javasolt reformokat, különösen a kap multifunkcionális szerepét, hogy a közjavakat és a mezőgazdasági politikákat összefogja az élelmiszerbiztonság érdekében, a vidék fenntartása érdekében, és a földterület diverzitás, valamint az állat jólét megőrzése érdekében. Itt említettünk meg, hogy a jó mezőgazdasági politikának milyen hatása lehet a környezetvédelemre. Ezek a pontok mind kapcsolódnak a KAP reformjához. Reméljük, hogy a bizottság specifikus javaslatokat nyújt be a következő hónapokban. Ez számunkra nagyon fontos pont. Nem csökkenthetjük itt a költségvetést, sőt, annak érdekében, hogy az agrárpolitika fenntartható legyen, és a biztos által kijelölt minden célnak megfeleljen. Ennek érdekében ragaszkodnunk kell a 2013-ra kijelölt összegekhez. Az újraelosztás, a közvetlen kifizetések, ez is említésre kerül. A második pillér kérdései. Mi úgy gondoljuk, hogy a strukturális alap, a vidékfejlesztési alap kell, hogy kapcsolódjon a többi strukturális alaphoz. annak ellenére, hogy ezeket úgy fogják fel, mint a kap komplementer eszközeit. Halászat. Jelenleg ez a politika meglehetősen jól működik. A partmenti régióknak szüksége van a halázatra ahhoz, hogy megélhessenek, munkahelyeket teremthessenek. Nagyon nehéz alternatív gazdasági tevékenységi módot találni ezekben a régiókban. Ezért a halászati politika, az halálomány fenntartása, a diversifikáció azt jelenteni, hogy továbbra is versenyképes lesz a halászati politika. Ami az erőforrás hatékonyságot és az éghajlatváltozást illeti. Ellentmondásos lesz, biztos, mert már vannak ezzel kapcsolatban költségvetési sorok. A legfontosabb szó a mainstreaming, a politikák összevonása. Minden fejezetben figyelembe kell venni az éghajlatváltozást minden közösségi költségvetési fejezetben. Mindenhol fontos az alacsony széndiokszid kibocsátás, fenntarthatóság, energiahatékonyság. Ezek a 2020-as stratégia részei. Ha azt elfogadjuk, akkor az ezzel kapcsolatos energia célkitűzéseket is elfogadjuk. Erőforrás hatékonyság. Ezzel kapcsolatban nincsen számadat, ezt várjuk a bizottságtól. Mindenki egyetért abban, hogy az energiaügyre több pénzt kellene a következő mmf en Méghozzá azért, mert ez a versenyképesség kulcsa és a 2020-as stratégia kulcsa is. Az európai politikai koordinációs szemeszternek is kulcskérdése, hogy elegendő finanszírozást kapjunk. Egy stratégiai energiatechnológiai tervet finanszíroznunk kell, aztán a TENEK, a transeurópai hálózatok. Ez nagyon fontos a jelenlegi pénzügyi tervben. A Prodi csomag valamikor 50%-ra csökkentette. Ez nagyon negatívan hatott a kapcsolódási pontokra. Az energiahálózatokba nem ruháztunk be eleget, most itt az ideje, hogy ezt visszaforgassuk. Említettek már számadatokat, de ezek több trillió euró szükségletről beszélnek. Ez a mennyiség, erről soha nem is lehet szó egy költségvetésben. Csak jól mutatja, hogy mekkora a kihívás. Ezért kell minden erőfeszítést megtenni, és politikai döntéseket hozni. Át kell irányítanunk a pénzeket más területekről, valahogy biztosítanunk kell, hogy az energiahatékonyság működjön a hálózatokban. Most majd a kohéziós politikára később térek rá, ez lett volna a jelentés alap lényege. Sok döntést kell még hoznunk. Danke sehr. Köszönöm szépen. Jan Gebrandi kap először szót. Három perc. Kariga úr nem csak a frakció tagjaként, hanem a Környezetvédelmi Szakbizottság tagjaként is számos kérdéssel foglalkozott, így például az én állásfoglalásomból a megemlíti, hogy a fenntartható fejlődés nem csak egy morális, hanem egy gazdaságpolitikai szükségszerűség is. Kína alacsonyabb költségek miatt versenyképes, de ki kell fejleszteni a fenntartható technológiát is. Ha versenyképesek akarunk lenni, és nem érjük el a fenntarthatóságot Európában, nem csak az energia, hanem a gazdaságpolitika területén is, gyakorlatilag Kína már lehagyott minket a fenntartható energia területén. Az integrációban a fenntarthatósági kritériumok, a mainstreaming rendkívül fontos, de itt még hiányozik, hiányzik egy fontos szempont, nevezetesen a támogatások kedvezőtlen hatással lesznek a fenntarthatóságra. Az változás is példa erre. A szén erőművek támogatását meghosszabbították például. A halászatra rátérve. Itt is a az ágazat nagy részt a támogatásra szorul, és ez nem tartható fenn. Más szakpolitikai feladatokra is fordítani kell támogatásokat, amelyek produktívabban hasznosulhatnának. És a G20-ak keretében is ezt kell képviselni. Itt bizonyos megállapodások keretében kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a fosszilis energiák tekintetében visszaszorítjuk a támogatásokat, ezt is figyelembe kell venni. Ami pedig a mezőgazdasági politikát illeti. Itt hosszú távon az legfontosabb cél a biztonságos ellátás biztosítása, az ellátás biztonságának lehetővé téve, tétele. Itt az innováció és a mezgazdaság fenntarthatósága megfelelő reformokat feltételez. A jelenlegi politika gyakorlatilag csak a status quo tartaná fenn. A halászat Európában. Szeretnék utalni arra, hogy a partvidékeken valóban ez egy nagyon fontos ágazat, nagyon fontos gazdasági tevékenység. De hogyha hosszú távon jövedelmezővé akarjuk tenni a halászatot, akkor más gazdasági tevékenységek ösztönzésére is fordítani kell a halászatra fordított forrásokból. Jörgenzen, köszönöm szépen. Én csatlakozom az előttem szólóhoz. Ez egy nagyon jó jelentés és a mi frakciónk által megfogalmazott értékeket, célokat tükrözi szerintem. Azokra a területekre kell összpontosítanunk, ahol az, ahol az EU hozadott értéket tud teremteni. Ez azért is indokolt, mert az európai költségvetéshez is hozzájárul. A környezetvédelem és az éghajlatváltozás az egyik legfontosabb kérdés. Ezek a problémák közös megoldást igényelnek Európában. És egy újabb felvetés, amit a korábbi pénzügyi keret nem tartalmazott, az az, hogy a környezet és az éghajlati célkitűzések ugyan költséget jelentenek, de ha a végeredményt megnézzük, akkor ezek valójában növelik a versenyképességünket, megalapozzák az úgymond egészséges gazdaságunkat. Ez már évek óta igaz, de egyre fontosabbá válik, ahogy a foszilis energiaforrások ellátása a robbanás előtt áll, az árak robbanása várható, ezt nap mint nap tapasztaljuk, és a japán katasztrófa is valószínűleg az egész világon megemeli az energiaköltségeket hétvégén Kínában elfogadták a 12. öt éves tervet, ami szerintem fel kell, hogy nyissa a szemünket, mint ahogy a jelentéstevő említette, egy trilliókat ruháznak be, nem billiókat, vagy milliárdokat, tehát trilliókról van szó, és még akkor a megújuló energiaforrásokról nem is beszéltünk, ahova szintén befektetnek. Tehát a környezeti és éghajlati beruházások fordított pénzek nem máshonnan vonódnak el. Ezekre mindenféleképpen fordítani kell ahhoz képest, hogy versenyképes legyen az energiaszektorunk. Hogy hogyan valósulnak meg ezek a beruházások? Ez feltételezi a mainstreaminget. Nincs olyan területe a költségvetésnek, eh, ahol ezeket a szempontokat ne kellene figyelembe venni. A kérdés az, hogy mennyire legyünk részletezők. Számos javaslatunk van, ezeket majd módosítókban benyújtjuk, és végezetül, elnök asszony, itt eh, számunkra az átmenet is rendkívül fontos. Köszönöm szépen. Cseslav Szikierszki következik. Köszönöm szépen. A fenntartható fejlődés a mezőgazdaságban két pillérre épül. Az első pillér a föld megművelésével függ össze, mégpedig eh, potenciálisan eh, produktív kapacitások révén. Másodszorban korlátozni kell a negatív környezeti hatásokat, illetve az éghajlatváltozás hatásait. Zöldebbé kell tenni, környezetbarátabbá kell tenni a mezőgazdaságot, de van két kivételes terület, ahol a versenyképesség harmadik országok vonatkozásában különösen fontos, és a jövedelmezőség. Az árak emelkednek, a termelési költségek, különösen az energia költségek rendkívül magasak. Ha a mezőgazdasági jövedelem a többi ágazathoz képest 60 százalék, és a jövedelem nagy része az EU költségvetésből származik, akkor ennek az lesz a végeredménye, hogy egyre többen elvándorolnak ki, szállnak a mezőgazdaságból, és a mezőgazdasági lakosság egyre inkább előregszik. Korszerűsíteni kell ezt az ágazatot, és itt gondolok a vidékfejlesztésre is. A mezőgazdaságnak különös fontos feladata van, vagy különös fontos szerepe van az új tagállamokban. Éppen ezért további támogatásra van szükség a vidékfejlesztéshez, az infrastruktúra fejlesztéséhez, az oktatáshoz, a vállalkozásokhoz. Itt számos elem kapcsolódik a kohéziós politikához is meg kell vizsgálni, hogy a vidékfejlesztés mely elemeit, területeit kapcsoljuk össze a kohéziós politikával, ugyanis nem rendelkezünk a kapon belül elegendő forrásokkal, és emlékeztetni kell, illetve figyelembe kell venni az igényeket. És Az is fontos, hogy oda figyeljünk a kis gazdálkodókra, el kell kerülnünk a mezőgazdaság túlzott iparosítását, nagy üzemesítését. A mezőgazdasághoz intervencióra is szükség van, megfelelő felügyeletre a finanszírozás területén, illetve nyomon kell követnünk, hogy a támogatások hogyan hasznosulnak. Az élelmiszerbiztonsághoz piaci intervencióra is szükség van. A piaci intervenciót fenn kell tartani, hiszen a gazdálkodók tevékenységét a természeti körülmények is nagy részt befolyásolják. Vannak bizonyos dolgok a költségvetéssel kapcsolatosan, amit már tudunk, vagy illetve amit figyelembe kéne vennünk. Nincsenek fontos számok most előttem, de tudom, hogy az európai mezőgazdaság a GDP fél százalékát teszi ki, és a költségek 0,4 százalékot képviselnek. Az európai költségvetés tehát mit tehet, mit, milyen komoly kihívással nézünk szembe. Viszonylag kevés, keveset fordítunk egy olyan ágazatra, ami az élelmiszer ellátást biztosítja számunkra. Itt most nem akarok erről túlságosan sokat szólni, mert nem vagyok szakértője a területnek. Inkább az éghajlatváltozást említeném. Itt bizonyos nemzetközi kötelezettségeket vállaltunk 2012-re, illetve 2020-ig itt eh, bizonyos eh, forrásokat kell rendelkezésre bocsátani. 2020-ig eh, évente 100 milliárd dolláros összegről van itt szó. Ezek jelentős összegek, évente 30-40 milliárd eurót jelentenek. Nézzük a saját forrásokat. Ha a kibocsátás ellenőrzésről beszélünk, az a benyomásom, hogy az esetleges újonnan megszülető adókat minél előbb fel kell használni, tekintettel a nemzetközi kötelezettségekre, illetve az éghajlatváltozás megakadályozására fordítandó összegekre. Nyilvánvalóan szűkös a mozgásterünk, ezeket valahonnan meg kell teremteni, ezeket a forrásokat. Salvador úr, Salvador is említi azt, amire Oettinger úr utalt, az Európa 2020-as program keretében, hogy milyen beruházásokra van szükség. Tekintettel a japán katasztrófára felmerül a kérdés, hogy az EU-ban nagy átállás lesz a nukleáris energia területén. Németországban nem sokára megtörténnek a lépések, és a kérdés az, hogy erre költségvetési szempontból hogyan reagáljunk. ugyanis a rendelkezésre álló energiaforrások nem biztos, hogy elegendőek. Most lezárjuk, leállítjuk azokat az erőműveket, amikbe több milliárdot fektettünk? Tehát erről a témáról is mindenféleképpen eszmét kell cserélnünk. És végezetül, ami a fejlődés támogatás, vagy fejlesztés támogatásokat illeti, itt 30-40 milliárdos többlet összeget irányzunk elő költségvetési támogatással. Ezt azt is jelenti, hogy három területre kell össze, összpontosítanunk, ahol nagyobb a mozgásterünk. És ott egyrészt perspektívikus fejlesztéseket kell elérni, másrészt az esetleges szükséghelyzetre reagálni. Ezeket is most sajnos meg kell vonnom a szót, még ha szeretem is a luxemburgi hozzászólókat. Also, zu nachhaltigen Entwicklung. Nos, a fenntartható fejlődést illetően először is Figyelembe kell vennünk, hogy nagy a változás. Európában túlszolgáltatás van, és figyelembe kell vennünk azt, hogy az világon azonban ellátás biztonságra van szükség, mind az élelmiszer, mind az energia területén. Vagyis Európában olyan költségvetésre van szükség, amely ökonomiailag is barátságos, és ugyanakkor ökológiailag is és nem pont az ellenkező irányban hat. Ezt a kettőt össze kell egyeztetnünk. Mezőgazdasági politika. Sajnos ebben minden egyes politika újra tökröződik. Nagyon sok költségvetési cím belefolyik a kapba. Tehát be kell látnunk, hogy a költségvetést úgy kell összeállítani, hogy amikor átfedik egymást az érdekek, akkor hatékonyak legyenek, ne pedig egymás szorítsák ki egymás kárára. Egy olyan mezőgazdasági fejlődésre van szükség, ahol bizonyos területeken egyre intenzívebb gazdálkodásra van szükség, hogy az élelmiszerbiztonságot garantáljuk, de ugyanakkor nem lehet káros a környezetre. Halászat. Élelmiszerbiztonság, halállomány, nagyon fontos támogatni kell a halászati tevékenységet, de ugyanakkor nem szabad károsítanunk a halálmányt. Ez nagyon fontos. Egyrésztről ugyan ez ellentmondás, másrésztről viszont csak így függhetnek egymásról. Csak ami fenntartható gazdaságilag, fenntartható ökológiai szempontból is. Nem szabad finanszíroznunk ezeket a területeket ez alapvető fontosságú az EU-nak, mert ez a magja mindennek, ha ezt meggyengítjük, akkor a többi sem alapozhat rá. Hatékonynak kell lennünk. Ehhez mi kell? Nem szabad az átfedéseket megengednünk, nem szabad dupla finanszírozást megengedni, és azt is el kell fogadnunk, hogy több célra talán egyetlen költségvetési fejezet jut. A fenntartható fejlődést nem szabad még egyszer alulfinanszírozni, és a kitűzött célokat el kell, hogy lássa. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Izabel, te zárod, és aztán Salvador. Igen. Köszönöm szépen. Első megjegyzésem, és azt hiszem, hogy Igaza van a jelentéstevőnek, amikor azt mondja, hogy mainstreamingre van szükség minden területen, de ez nem egy szellem, hanem ennek egy kötelező érvényű feltételnek kell lennie. Minden oldalon azt mondjuk, hogy többet kell a sokszínűség megolvása érdekében tennünk, a fenntarthatóság érdekében, stb. stb. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ahol mainstreamingre kerül sor, ott ennek legyenek kötelező jellegű feltételei. A halászattal kapcsolatban néhány konkrétum. Lehetne kevesebbet és jobban halászni, de az ellenőrzésre és a nyomon követésre van leginkább szükség, hiszen hogyha nem követjük nyomon az túlzott halászat, illetve a túlhalászás eseteit, akkor egyre súlyosabbá fog válni a helyzet mezőgazdaság területén is meg kell találni az egyensúlyt a szociális dobbing, a vidéki régiók megóvása, a fenntarthatóság és az élelmiszerbiztonság, ugyanakkor az első pillér előírásait a közlekedés területén, még akkor is, hogyha bizonyos fejezetekben nem az a benyomásuk, hogy mindegyik egyformán aktuális, vannak olyan lapok vagy oldalak, amelyeket át kell vizsgálni és felülvizsgálni. Úgy gondolom, hogy igaza van a jelentéstevőnek, amikor azt mondja, hogy a határokon átnyúló közlekedésre kell, a transeurópai hálózatokra kell központosítani. Úgy gondolom, hogy ezen túlmenően ez a 2020-as stratégia elő, elérésében is segíteni fog. Meg kell nézni azt is, hogy az igazi intermodalitás ki alakuljon nem feltétlenül arra van szükség, hogy több autó, autóút, közút legyen, hanem nézzük meg, hogy minek lesz, milyen közlekedési eszköznek van igazi hozzáadott értéke, és azt támogassuk. Mérni kell azt is, hogy a külső költségeket hogyan lehetne belsővé tenni, különösen a közlekedés területén, és aztán a közlekedés tekintetében nagyon fontos az, hogy a keresletet csökkentsük, a fő, fölösleges szállítást kerüljük el, így tudjuk optimalizálni majd a jelenleg rendelkezésünkre álló infrastruktúrákat is. Szeretném, hogyha ezt is kifejtené majd a jelentés. Nun Salvador. Köszönöm. Salvador. Gracias, Presidenta. Agradezco la... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok a kollégáknak mindazért, amit elmondtak. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy a csapatom és jó magam is megpróbáljuk tiszteletben tartani a többi szakbizottságot is, akik az ő helyzetjelentésüket benyújtották, vagy ennek a folyamatán dolgoznak. Nagyon igyekeztünk odafigyelni, amikor ezeket a bekezdéseket megfogalmaztuk. Nem az volt a célunk, hogy a különböző politikai ágazatokban szükséges reformokat elutasítsuk, vagy ezeket elmossuk. Definiálni kell azt, hogy milyen reformokra van szükség, de ez a szakbizottságok feladata kell, hogy legyen a releváns szakbizottságok, én nem a miénk. Itt most csak annyit fejtünk ki, hogy ennek politikai és követ, költségvetési dimenziója is lesz. Azt kell vizsgálnunk, hogy az Európai Parlamentnek melyik területeket kell leginkább képviselnie a konkrét döntésekkel kapcsolatban. Tudom, hogy a kap fenntartható kell, hogy legyen, és a fenntarthatóság a kap területén két oldalú, két a kézérvének két oldala van. Először ott van a környezet, más oldalról az ágazat túlélése. Mind a kettőt figyelembe kell vennünk. A kapa kapcsolatban szinte meglep, hogy az év során a gazdálkodásnak sikerült, ráadásul egész jól alkalmazkodnia a változó környezethez a változó körülményekhez. Egész sikeres a kap az Európai Unióban, de hogyha azt akarjuk, hogy a kap a továbbiakban is felmaradjon, akkor további óriási változtatásokra van szükség. Csolos biztos közleményével eléggé elégedett vagyok. A kollégák beszéltek a mezőgazdasági politikákban a környezetvédelmi követelményekről. Ez a 49. pontban megjelenik. Tehát nagyon fontos, hogy ez a feltétel megjelenjen a mezőgazdaságpolitikában. Most pedig a halászat. Más európai támogatási rendszerekhez hasonlóképpen, hát vannak gazdák, kutatók, bányászok, gazdák, különböző szektorokban, és mindannyian adnak valamit, akarnak valamit az európai leveses fazékból. És igazából nem látom, hogy miért kéne egyik szektornak előnyösebb helyzetbe kerülnie, mint a másiknak. Mindegyiknek megvannak a maga problémái, mindegyiken segíteni kell, integrált megoldásokra van tehát szükség, amely egyik szektor számára sem ártalmas. többé-kevésbé a halászat területén is ugyanaz lesz fontos, mint a kap területén, az élelmiszerellátás biztonsága, a fenntarthatóság és a környezetvédelmi szempontok. A saját régiómban is jelentős problémákkal nézünk szemben. Ezen a területen a kvótákkal kapcsolatban változtatásra lesz szükség, de hát ott van persze a környezetvédelem területe is, amit még mindig nem veszünk eléggé figyelembe. A klímaváltozás. Ez nyilvánvalóan hatással van az európai versenyképességre. Három millió munkahely jöhetne létre egy zöldebb gazdaságban. 2000 23 millió a munkanélküli számára ez a 3 millió munkahely egész jó kilátásnak tűnik. Az energia és a versenyképesség javítása. Tökéletesen egyetértek azzal kapcsolatban, ami ezek, erről elhangzott, ezért gondolom, hogy a klímaváltozásról az európai szakpolitikákban is beszélnünk kell. Emellett érvelek én magam is, hogyha az éghajlatváltozást nem kezeljük, akkor nem lesz jövője az európai gazdaságnak. Kína példájára kitérvén. mindenbe, amit tönkre tesznek, óriási beruházásokat tesznek annak érdekében, hogy nagyon nagy legyen a növekedés. Nincsenek olyan kibocsátási normáik, mint amiket Európa kitűzött 2020-ra. Hogyha más régiókban is ilyesmit elfogadtak volna a globális szinten, akkor nem lennének olyan környezeti problémák, olyan pusztítás, mint amit például Kínában tapasztalhatunk az energiáról szólván, különösen a nukleáris energiáról. Azt hiszem, hogy várnunk kell, amíg kicsit lenyugszanak a kedélyek, mielőtt a beruházásokkal kapcsolatban döntést hozunk. Megvan a saját véleményem, de nem gondolom azt, hogy a Sure Bizottságnak kellene vagy egyetlen másik szakbizottságnak dönteni ezekről a beruházásokról, és különösen nem most. Várom azt is, hogy az ipari szakbizottságban lebonyolódjon a vita, hogy a valóságról, a realitásokról jobb képünk legyen. Hangsúlyoznom kell azonban azt, hogy a különböző energiák közötti kapcsolódás, az energiahatékonyság javítása, illetve a hiányzó kapcsolatok létrehozása, valamint az intelligens hálózatok fejlesztése azok a területek, amelyekre érdemes összpontosítani. Ezekkel költséget tudunk megtakarítani, és javítjuk a versenyképességet. Úgy gondolom, hogy a transeurópai hálózatok akár az energia, akár a telekommunikáció területén nagyon fontosak, csak úgy, mint az energiahatékonyság. Az energiainfrastruktúrák létrehozása is fontos a jövő szempontjából, hiszen ennek a, az előnyei, a, az ebből nyerhető érték nagyon komoly lesz, ezért a kör, költségvetési oldalra is oda kell figyelnünk. Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárjuk a második részt. Harmadik rész kohéziós politika, a növekedés és a munkahelyteremtés keretében hozzászólók listája. Uh, Ivas Manis, Georgios Tavrakakis, Jan Olbricht, Derek Vaughan, um, sofort, uh, José Manuel Fernández, uh, Sidonia Jedzejewska, um, François Alfonsi und Miguel Portas. Okay. Jetzt. Uh... Most pedig nem. Elnézést. Először a raportőré a szó. A bevezető. Tessék. Köszönöm. Nos. A harmadik részben kohézia növekedésért és foglalkoztatásért. Ez a 63. ponttól a 73. pontig terjed a jelentésben. Az alapelképzelés a következő. A kohéziós politika alapvető hozzáadott értéke nem kétséges, egyszerűen látnunk kell, hogy itt nagyon sikeres politikák működnek. Ennek ellenére azonban, mint ahogy a kapról is beszéltünk, annak érdekében, hogy túlélje a jelenlegi helyzetet, át kell alakulnia. Ugyanez a helyzet a kohéziós politikával is. Új kihívások, új körülmények. Ehhez reformokra van szükség. A kohézió nagyon fontos szerepet játszik a 2020-as stratégiában. Nem csak azért, mert ha látjuk, hogy hogy járul hozzá a 2020-as stratégia célkitűzéseinek eléréséhez, akkor látjuk, hogy a kohézió finanszírozza gyakorlatilag a 2011-es költségvetésben a 2020-as stratégiai célkitűzéseket, de azért is, mert a 2020-as stratégia minden célkitűzését lefedi. Fentartható fejlődés, intelligens növekedés. Egy modern kohéziós politika erős kell, hogy legyen, ehhez megfelelő finanszírozásra van szükség. Nem csökkenhet a finanszírozás. Ez egy nagyon érdekes pont, Általában egyetértünk abban, legalábbis ez a benyomásom, itt a súr bizottságban, hogy igen, en la política de cohesión, sino lo que sí se habla es de una, de una Egyetértünk abban, hogy senki sem akarja, hogy a kohéziós politikát alulfinanszírozzuk, alkalmazkodnunk kell eredményorientáltabbnak kell lenni a kohéziós politikának. Az earmarking nagyon fontos, ezt a bizottság is így gondolja. A fejlesztési szerződések, ezek betartatása nagyon fontos, mind a régiókban, mind a bizottság részéről. De a bizottságban nagyok a késések ezekkel a szerződésekkel kapcsolatban. Ez pedig bizonytalanságot teremt. Mindazok ezt érzik, akik a kohéziós politikával foglalkoznak. Pedig a fejlesztéseknek a partnerségi szerződéseken keresztül kell folyniuk. A kohéziós alapok összehangolása alapvető fontosságú, azért létezik egy külön al kategória, ahol a városi dimenzióról, az urbánus dimenzióról van szó. Ezt külön belevettük a kohéziós politikába. És azt hiszem, hogy a legutóbbi tanácsi ülések, amelyek az irányításról szóltak, hogy a kohéziós politika mennyire kapcsolódik a makroökonómiai megfontolásokhoz. Nos, én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem kellene, hogy kapcsolódjon, mert visszaüt ez bizonyos nemzetgazdaságokra, amelyek inkább a makroökonómiai faktorokra koncentrálnak. Hogyha elveszük tőlük az egyetlen olyan lehetőséget, amely hozzáadott értéket teremt, a kohéziós politikát, akkor csak rontunk a problémán. Ezt a hozzáállást a regionális politikai szakbizottságban és ebben a dokumentumban is megvédtem. Remélem egyet értenek. Köszönöm. Yes, Konstanze Kré. Kré. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet jár a raportőrnek én úgy gondolom, hogy amit a kohéziós politikáról írt a jelentésében, visszatükrözi a legfontosabb prioritásokat, amelyet a Regi Szakbizottságban kijelöltünk. A frakciónk támogatja. Csak erősíteni szeretném a kohéziós politikai aspektust, hiszen a jövőbeni költségvetésben az egész EU-nak nagyon pozitív tárgyalási alapot nyújthat a parlament részéről. Ezért a prioritások kielérésénél nagyon fontos, hogy minden cél esetében hangsúlyozzuk, hogy nagyok az eltérések a régiók között az EU-ban. Az európai hozzáadott érték maga az, hogy a kohéziós politika láthatóvá válik az állampolgárok számára. Így erősítenünk kell, így jobb lesz a tárgyalási alapunk. Lisszaboni szerződés, ebbe berekerült a territoriális területi kohézió. Ez valahogy mindig létezett, csak most erősebben kiemelkedik. Ami a konkrét fejezetet illeti, egyértelművé kell tennünk, mivel tárgyalunk a tagállamokkal, hogy minden régió élhet a kohéziós politikával. Hiszen így akkor a nettó befizető és a nettó haszonélvező közötti konfliktus csökkenthetjük. Lenne egy megjegyzésem a negatív prioritásokkal kapcsolatban. Nem többet kérünk, hanem nem akarunk kevesebbet. Hogyha elvárjuk ezt, akkor a kohéziós politikát úgy kell modernizálnunk, úgy kell spórolnunk, hogy ami pluszként megjelenik, éghajlatváltozás, demográfiai változások, területi kohézió, kutatás, a tenek finanszírozása. Mindezek sokkal erősebben jelennek meg. Akkor itt nem spórolni kellene, igazából még többet kellene kérnem, csak fegyelmezettek vagyunk. Köszönöm. Jó, Gottmans úr. Thank you. First thing I have to say is that Köszönöm szépen. Very rich text here for cohesion policy. Ez egy nagyon gazdag szöveg és hosszasabb, mint a mezőgazdasági politika, jól lehet az összegek szűkösebbek. Három dolgot szeretnék említeni. A 66-os pontban úgy érezzük, hogy az új partnerségi megállapodás már a Palkesz jelentésben is megjelent. A tagállamok három évente elemzik a források felhasználásának hatékonyságát. A 69-es bekezdést nem támogatom. Én ugyanis úgy tudom, hogy ha az egyszerűsítésről beszélünk, ez számomra csak egy filozófikus vita. Ha a bizottság egy háromszintű rendszert hoz létre a menedzsment, a tanúsítás és az auditálás szintjét a projektekkel kapcsolatosan, akkor a visszaélések és a hiba arány jelentősen megemelkedik. Itt nem beszélhetünk egyszerűsítésről, hiszen ha a tagállamokban a felhasználás háromszorosára emelkedik, ez jelenti a hatékonyságot. Minden egyéb egyszerűsítés azonban ellentétes hatású, hiszen a csalások, a visszaélések aránya emelkedne. A 71-esről pedig azt szeretném mondani, hogy nem igazán értem, hogy mit jelent. Minden esetre ez egy elég kemény mondat. A GDP 4 a Ez egy elég jelentős összeg. Ha a költségvetési hiányt úgy tervezzük, hogy nem veszük figyelembe a kohéziós politika költségeit, akkor talán pontosabb lenne azt mondani, hogy ez a projektekre fordítható összeg, és a stabilitási és növekedési paktum, illetve a Maastrichti 3%-os célszám tekintetében akkor a társfinanszírozás is szóba kerül, hogy kerüljön. Ez egy nagyon fogós, nagyon súlyos kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm. Georgos. Thank you, Chair. Köszönöm. Ami engem illet, én üdvözlöm a jelentést, kiváló kiinduló alapul szolgál. A kohéziós politika előkelő szerepe az EU költségvetésében kellően kiemelésre került. Ami a jelentéstervezetet illeti, most engedjenek meg néhány megjegyzést. Véleményem szerint észszerűbb lenne a kohézió, a növekedés és foglalkoztatásért logikusan a, előbbre kellene, hogy kerüljön a fenntarthatóság utánra és ami a stratégiai tervezést, a kifizetéseket illeti, az auditot, illetve az ellenőrzést, illetve az értékelést. Ezek a legfontosabb szempontok. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jan Olbricht. A jelentésnek ez a része nagyon jól sikerült. de ez a rész más szakaszokat, más szakaszokkal komplementer. A az új kihívásokról is szó van, és utalni kéne arra, hogy az egyik új kihívás a gazdasági, szociális és területi egyenlőtlenség. Másodszorban azt is meg kéne említeni, hogy amikor kutatásról és innovációról szólunk, igen komoly aránytalanság létezik, és ezeket az aránytalanságokat a kohéziós alap révén lehetne csökkenteni. A kohéziós alapokat a KKV-k támogatására is fel kéne használni, ami nem jelenik meg ebben a fejezetben. Itt a KKV-k finanszírozásával kapcsolatosan több forrást megjelölünk, de a, a strukturális alapokat is meg kéne jelenteni, ami pedig a kohéziós politikát illeti. Két kérdést, szempontot ajánlok a figyelmükbe. Először is, hogyan tudjuk kiemelni a területi együttműködés, aminek igen komoly hozzáadott értéke lehet másodszorban egy technikai részlet, és itt most kérdést szeretnék feltenni. A kohéziós politikával kapcsolatos közelmúltbeli tárgyalásokra tekintettel, illetve az általános ügyek tanácsának következtetéseire tekintettel itt egy több forrású rendszert kellene figyelembe venni. Nem kéne a jelentésben egy lehetőségként megemlíteni a több forrású rendszert, ugyanis a jelenlegi kohéziós politikában egy egyforrású rendszer működik, ami nem túlságosan hatékony. Derek, köszönöm szépen, elnök, úr, elnök asszony. Én is üdvözlöm a jelentésnek ezt a részét, ugyanis ez részletesebb a többihez képest. Szerintem a következő pénzügyi keret esetében a növekedés és a foglalkoztatás kell, hogy előtérbe kerüljön, és e tekintetben a kohéziós politika alapvetően fontos szerepet játszik. A 75-ös bekezdés említi, hogy a jövőbeni kohéziós politika kisebb lesz, mint a mostani tervezési időszakban ez most abszolút értékben, vagy pedig a költségvetés százalékában értendő. Én amellett szólnék inkább, hogy a jövőben növelni kéne a kohéziós politikát. Ezen kívül a 68-as bekezdést is szeretném még megemlíteni. Itt a városok fontosságáról, az agglomerációk jelentőségéről van szó. A bizottság minden megszólalásában is hangsúlyozza ezt, de pontosítani kéne ezt. Itt most központilag akarjuk definiálni, hogy mit jelentenek a városi agglomerációk, vagy pedig a régiók saját maguk határozzák ezt meg. A 71-es bekezdést szeretném még megemlíteni, ha bár mások is szóltak erről. Egyesek azt javasolták, hogy a kohéziós alapokat össze kéne kapcsolni a stabilitási és növekedési paktummal. Én azt hiszem, hogy a mi bizottságunk ezt nem fogadja el, és inkább a jelentéstevő javaslatával azonosuljunk. Teljes őrültség, hogy a gazdasági nehézségeket megélő tagállamok még több forrást vegyenek ki a foglalkoztatás és a növekedés területéről, ez teljes őrület. És még egy általános megjegyzés, ami egy komoly kérdés mindannyiunk számára. Az új 2013-at követő kereten belül a kohéziós alapokra mindenféleképpen nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Számomra nagyon fontos, hogy a kohéziós politikát megfelelő finanszírozással lássunk el, ha valóban el akarjuk élni a növekedést és a foglalkoztatás erősítését. Elnök, köszönöm szépen, José Manuel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni. és én is egyetértek azzal, hogy a kohéziós politika hozzáadott értéket jelent. Ezt senki nem kérdőjelezheti meg. Minden ország számára kedvező a kohéziós politika. Végül is mindenki számára ez hasznot jelent. A kohéziós politika politikának a 2020-as stratégián túl is megvan a létjogosultsága. Ezt nem szabad a stratégiának alárendelni, ez attól független. A 66-os bekezdéssel kapcsolatosan Nos, intelligens növekedésről beszélünk, befogadó, fenntartható növekedésről. Ezek prioritások, vagy pedig ezek kapcsolódnak a többi célkitűzéshez. Mi egyetértünk a célkitűzésekkel, de talán helyesebb lenne azt mondani, hogy a 2020-as stratégiától azt várjuk el, hogy az megfeleljen a másik öt célkitűzésnek is az egyszerűsítés mindenféleképpen szükség van a kohéziós alapoknál, célorientáltabbaknak kell lennünk, Én egy fentről lefelé tartó megközelítést támogatnám. Nem szabad megengedni, hogy az alap kevesebb legyen, sőt, százalékos arányában növelni kéne. A kohézis, kohéziós politikában törekedni kell a legteljesebb átláthatóságra. Minden polgárnak pontosan tudnia kell, látnia kell, hogy mire mennek a pénzek. természetesen megjelentethetünk megvalósult projekteket az interneten, és ezzel egy jó áttekintést kaphatnánk az egész rendszerről, a régiókban folyó projektekről. Az én országomban vannak egyes, kettes és hármas a területek, ennek ellenére vannak olyan területek, amelyek nem kapják meg azt az pénzt, azokat a forrásokat, amit meg kéne kapniuk. Az egy főre eső GDP-t kellene fő kritériumként megőrizni. Itt szeretném megemlíteni az átmeneti régiókat. Tehát azokat a régiókat, ahol fokozatosan visszavonul a kohéziós alap. Itt pontosan tudnunk kéne, hogy az ilyen köztes vagy átmeneti régiók alatt mit ért a bizottság ennek. Azt mondja, itt most természetesen a kohéziós politika reformjáról is szó van. De egy világos, hogy most nem olyan jogalkotásról beszélünk, ami azt követi majd. ha itt majd bizonyos dolgok kapcsán a részletekről akarunk szólni. Zidonia következik. E, dziękuję pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony. Salvador jelentés tervezete nagyon sok figyelmet szentel a kohéziós politikának, és ez nagyon jó. Az én megjegyzéseim inkább általános jellegűek. nem egyes pontokra vonatkoznak. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a kohéziós politika nem elszigetelten létezik. Nincs elszigetelve az Európai Unió működésétől, épp ellenkezőleg. nagyon erősen kapcsolódik az Európai Unió alapjaihoz, azokhoz a szabadságjogokhoz, amelyekről olyan gyakran megfeledkezünk. Például a közös piachoz. Ez is kapcsolódik a kohéziós politikához. Aztán a szabadságok. Az áruk mozgásának szolgáltatások, ötletek, gondolatok, technológiák és emberek mozgása a tagállami határokon át mind szükséges ahhoz, hogy a politika, a kohéziós politikának legyen értelme mindenki számára. A kedvezményezettek számára, abban a kontextusban, amiben a tagállamokban működnek, a tagállamok számára és az EU számára is. Ez már nagyon jól kiderül, ez látható, de a jelenlegi Európai Unióról szóló vitákban nem jelenik meg elég nagy hangsúlyjal. A kohéziós politikát úgy mutatjuk be, mint hogyha egy transfer lenne a gazdagabbaktól a szegényebbek felé. És nem ez a megfelelő megközelítés. Mindkét oldal számára rejt előnyöket. Bizonyos régiók kapnak pénzösszegeket, de ezt ki kell egészítsék a saját finanszírozási eszközeikkel, és utána a donorok szintén előnyökre tesznek szert ezen projekteken keresztül. Ezekkel a projektekkel megvalósítjuk és végrehajtjuk az egységes közös piacot. Ez pedig mindenki számára előnyös lesz. Ezért meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az egységes piac jól működik, és nem szabad megfelelkeznünk arról sem, hogy az a gondolatok és a technológiák szabadon áramolhassanak. Második megjegyzésem. A jelenlegi kontextusban, amikor arról van szó, hogy az európai költségvetést akár befagyaszthatják, akár csökkenthetik is, nagyon fontos, hogy beszéljünk a hatékonyságról. Mit tudunk elérni azzal a pénzzel, ami a rendelkezésünkre áll? Hogyha a szükséges hatékonyság az energiával összekapcsolódik, akkor most engedjék meg, hogy a, az én saját rögeszmémre is felhívjam a figyelmet. Az energia a szép, de a fiatalság és a cselekvő ifjúság program nagyon fontos szintén. Ez a program segít felkészíteni a fiatal, fiatalokat arra, hogy megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Ez 50-szer olcsóbb, mint az Európai Szociális Alap, tehát szerintem a gondolkodásunkba a fiatalokat is be kell venni. Ez is richtig vorbei. Igen, ez igaz. A kohéziós politika, még hogyha nem is tette gazdaggá a szegény régiókat, de azért jó hatással volt már rögtön az első fázisban. Úgyhogy például a németek számáról az új reptérnek a megépítése nagyon jó példa erre. François? Oui, merci, Köszönöm, elnök asszony. A kohéziós politikát nagyon támogatja a mi frakciónk is, és ma úgy gondolom, hogy mobilizálni kell magunkat, hiszen olyan félelmeink vannak, hogy a rejtett negatív költségvetési prioritások hátrányosan fogják ezt a szakpolitikát érinteni. Ahogy a jelentéstevő is mondja, ez a politika megmutatta azt, hogy Európának van kapacitása arra, hogy olyan programokat hajtson végre, ami az egész népesség számára előnyös, nem csak egy-két állam számára. Az Európa területi kohéziójára vonatkozólag a Lisszabon után kötelezettségeink is vannak ezzel kapcsolatban és elmondanám azt is, hogy ma Európa nem koherens terület gazdasági és szociális fejlődés szempontjából, ezért nagyon fontos, hogy fenntartsuk azokat az erőfeszítéseket, amelyek ebbe az irányba visznek minket. Az is fontos, hogy nem csak a nehézségekkel küzdő régiók, vagy pedig a vasfüggönyön túli országok eh, érdemelnek támogatásokat, hanem azt láthatjuk, hogy minden területen vannak olyan régiók, Görögországban, Portugáliában, Írországban is, ahol nagyon komoly segítségre van szükség, hogy kilábalhassanak a jelenlegi válságból. Új körülmények álltak elő, és ezért a területi kohéziót át kell gondolni. Egy fenntartható európai politikai eszközé kellene továbbfejlesztenünk, ahogy és erre utalhatna akár a költségvetési rendelet is. A cél es, egyszerű. Azt, azokat az előirányzatokat, amiket a gazdasági jobb elosztása, a gazdasági tevékenység egyenlő elosztása érdekében költünk el, ezeket fent kell tartanunk azért, hogy ne legyenek olyan régiók, amelyek elsivatagosodnak, amelyeket elhagynak az emberek, mert annyira rossz ott a helyzet. Azt gondoljuk a frakciónk, és szerintem mások is, hogy nagyon fontos, hogy közvetítő szerepet játszon a parlament. A kohéziós politika hosszú távú kell, hogy legyen, és nem elég, hogy úgy használjuk, ahogy ezt 7 évvel ezelőtt kitaláltuk, hiszen a kontextus azóta megváltozott. Új dimenziók nyíltak, és ezekre reagálnunk kell. Annak érdekében, hogy fenntartható és hosszú távon is hatékony legyen a kohéziós politika. Úgy gondolom, hogy az a cél, hogy a határokon átnyúló politikákat megerősítsük, egy kicsit hiányoznak. Vannak olyan államok, ahol a határok egyik és másik oldalán óriásiak a különbségek, akár történelmi okokból, akár gazdasági szempontból, és itt kéne komolyan fellépni annak érdekében, hogy ezeket a területeket egymáshoz közelebb hozzuk érdemes lenne elgondolkozni, hogy mit tegyünk, hiszen azt látom, hogy nagyon nagy lenne az igény rá. Aztán úgy gondolom, hogy tovább kell mennünk még két ponton, az egyik a közös stratégiai keret, itt ösztönzőbbnek kell lennünk, illetve az innovatív finanszírozási eszközök területén is érdemes lehet tovább lépni. Köszönöm, Miguel Portás. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy egyetértek a 71-es ponttal. Általában véve minden olyan bekezdéssel egyetértek, amely az eredmény alapú értékelésről, a nyomonkövetésről, egyszerűsítésről szól. Ezek jó elképzelések. Támogatom őket. Amit az előbb javasolt a kollégám, azt is támogatom. Meg kell néznünk ezeket a köztes régiókat közép és hosszú távon. Ugyanakkor azonban van egy olyan probléma, és ez mindennek a gyökere, amiről még nem esett szó. Karika úr, lehet, hogy igaza van, hogy a perifériális régiók, a küzdködő régiók sokkal nehezebb helyzetben lennének, ha nem létezne a kohéziós politika. Ez igaz, de ennek ellenére a kohéziós politika nem volt elég. nem tudott megbirkózni a gazdasági válsággal. Tehát igaza is van, és nem is. Szükségünk van, vagy nincs szükségünk többre, mint a kohéziós alapok tagállami szintre való áttételére. Szükségünk van valami specifikus európai politikára. A javaslatok mindig a tagországoktól érkeznek, és ők társfinanszírozzák őket. Én úgy gondolom, hogy igazi európai alapra van szükség, amely az igazi szociális kohéziót célozza meg, és csökkenteni a szegénységet. A komplementaritás kulszó kell, hogy legyen. De egészen egyszerű az elképzelésem. Ez a válság azt eredményezte, hogy befagyasztották a nyugdíjbiztosítási alapokat nagyon sok szegényebb régióban. Megszűnt a szociális védelmi háló. Más szóval. Egyre inkább nagy nő a szakadék a tagországok között a szociális egyenlőtlenségek nőttek, nem csak az egyes országokon belül. A nemzeti politikák foglalkozhatnak ezzel, de egyre nő a különbség az egyes országok között is. Ezért aztán egy komplementer eszközre van szükségünk, amely lehetővé tenni az EU számára, hogy csökkentse ezeket a különbségeket. Legyen szó akár a társadalmi védőhálóról, akár a szegénységről. Ezt azonban másképpen kell finanszíroznunk. Ez egy stratégiai kérdés. Ha a szociális konvergencia fontos számunkra. Köszönöm. Következő hozzászóló, és aztán Szálvadornak megint megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm Gariga Poétónak. Nagyon jó az, ahogy a Regi Szakbizottság álláspontját felkarolta. Nagyon örülök annak, hogy sokan támogatják a kohéziós politikát. Ez helyes. Ez az a politika, ahol különösen az utolsó bővítési kör után a stabilitás és a funkció bebizonyosodott. Ha ez így van, akkor a költségvetésben is tükröznünk kell ezt. A kohéziós politika igaz, hogy nem csak egy újraelosztási politika, hanem csak akkor működik, ha strukturális politikaként működik. Az elmúlt hónapokban folyt a vita arról, hogy mindenki a saját szektorának akar lenyúlni speciális projekteknek a szakbizottságokban pénzt. A kohéziós politika azonban egy koordinált politika és a különböző aspektusokat összefogja. Van azonban egy nagy egyenlőtlenség, ha egyik oldalról látom a célokat, másik oldalról pedig a középtávú pénzügyi keretet. Ott az első pont azt mondja, EU 2020-as stratégia. Utána pedig az 1A, fenntartható fejlődés, tudásalapú politika, aztán növekedés, és utána jön a kohéziós politika. Hát akkor nem tudom, hogy mi ez a sorrend, hogyha azok a tartalmak, mint a közlekedés, szociálpolitika, szociális alapok, az egy ába kerülnek, és az egy B-be, pont ezt nem akarnánk. Nem akarjuk, hogy a politikák elszektorosodjanak. Kérem, gondoljanak bele, hogy ezt a sorrendet be akarják-e tartani, hiszen minden operációs program úgy épül fel, hogy követi a pénzügyi tervet. Ha a 2020-as stratégia mérvadó a tartalom szempontjából, akkor elméletileg ez jó, de a házon kívül ezzel senki nem foglalkozik. Szeretnénk együttműködni a régiókkal és a tagállamokkal, de akkor e el kell kerülnünk a radikális változtatásokat, hanem az eddig bevett struktúrákat kell követni. Köszönöm. Ami a struktúrát illeti, a jelentéstevő már utalt erre. Tehát semmiféleképpen ne alpontosítsuk ezt az anyagot, hanem maradjunk a fő céloknál, ezekről folytassunk eszmecserét. És akkor most Salvador a második szakasz harmadik részét foglalja össze. Köszönöm szépen, elnök asszony. A részletek mindig, illetve az ördög mindig a részletekben bújik meg. Éppen ezért most ezeket igyekszem elkerülni, és általánosságban Egyetértek a regi szakbizottsággal, konszenzusra van szükség a kohéziós politika területén, és a regi szakbizottság álláspontja is erre utal. A 2020-as stratégia számomra nem egy öncélú célkitűzés. Ez tulajdonképpen a jogához hasonlítható, ezáltal javíthatjuk a kiadások hatékonyságát annak érdekében, hogy elérjük a végső célkitűzéseinket. A 2020-as stratégia gyakorlatilag alátámasztja az összes EU politikát, különösen a kohéziós politikát, ugyanis enélkül sok tagállam nem tudott volna megbirkozni a 2008-ban beütött gazdasági világválsággal. Tehát minden EU polgár számára világossá kell tenni ezt a politikát, független attól, hogy milyen régióban vagy tagállamban élnek. Észak-Svédországban is vannak olyan régiók, eh, amelyek éppen úgy eh, rá vannak szorulva a kohéziós politika támogatására, mint eh, egy elmaradott spanyol régió. Tehát ezt mindannyian támogatnunk kell. Itt az adaptáció, az alkalmazkodás az egyik kulcs szó az Európai bizottság és az érdekelt felek közötti szerződése szempontból nagyon fontos. Azonban fontos azt is látnunk, hogy ezek a magánjogi szerződések hogyan működnek. Ezekhez éppen ezért egy meghatározott feltételrendszert kell hozzárendelni. Én változatlanul kíváncsian várom, hogy a bizottság ez ügyben mit tud elmondani, Rátérve az egyszerűsítésre, ez is rendkívül fontos, és ez nem azt jelenti, hogy csökkenteni kell az ellenőrzéseket, vagy hogyha valaki erre gondolt volna, akkor talán nem pontosan fogalmaztam a 71-es bekezdésben. Az egyszerűsítés éppen ellenkezőleg a hiba arányt hivatott csökkenteni, és ez volt mindig is a Költségvetési Szakbizottság célja. Ami pedig a rendelkezésre álló forrásokat illeti, itt a szövegben nem akartam kitérni külön, ha bár ez a regi szakbizottság tagjait kifejezetten foglalkoztatja, ez a kohéziós bevételek kérdése. A 2011-es konvergencia célokra utalnék. Ennek voltak bizonyos ellenhatásai azon régiók, amelyek versenyképesek, egyre inkább felzárkóznak Az Európai Bizottságnak ezeket tehát mindenféleképpen értékelnie kell, és meg kell határozniuk azokat a régiókat, ahol ez a konvergencia bevétel megvalósult. Itt Fernández kolléga említette a köztes, vagy az átmeneti állapotban lévő régiókat, mint ahogy említettem, az ördög a részletekben rejlik, és én egy általánosabb megközelítést részesítenék előnybe a kohéziós politika tekintetében. Ahelyett, hogy itt most pontos kritériumok alapján határozzuk meg, hogy mely régió milyen kategóriába esik. A kohéziós politika szerintem százalékos arányban nem csökkenhet a jelenlegi szint alá, ha az említett célokat el akarjuk érni. Figyelembe véve az adott régiók sajátosságait, az infrastruktúra finanszírozási igényeket, a 2020-as új prioritásokat. Albrecht úr Nak válaszul. Az én hibám, hogy a konvergencia nem jelenik meg kihívásként, és biztos vagyok benne, hogy megfelelő módosítót fogja tekintetben benyújtani. Néha a csapat figyelmét bizonyos javaslatok elkerülték, elnézést, hogy ezt eh, most ezt a hibát elkövettük, de ezt majd eh, pótolni fogjuk. A 75-ös bekezdéssel kapcsolatosan, ami a százalékos arányokat illeti, ismételten elmondanám, hogy ez nem a mai, hanem a holnap vitája. A 71-es makroökonomiai feltételrendszer Azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. Ugyanazért a hibáért nem fizethetünk tagállamoknak, különösen, hogyha nem teljesítik a stabilitás és növekedési paktum követelményeit. A kohéziós politika saját életet él része a 2020-as stratégiának, de ugyanakkor egy autonóm politika is saját célkitűzéseivel. Értem, amit az elnök asszony mondott. Itt valamilyen következetesebb és rugalmasabb dologra van szükségünk az eddigiekhez képest. belső és külső politikákról beszélünk, rugalmasságról, és biztos vagyok benne, hogy a jogi szakbizottság is majd eh, kifogással él. Az oktatásról és az ifjúságról is említést tettem, a polgárság, a polgárok. Ugyanakkor viszont eh, elfeledkeztünk eh, a mobil vagy a fiatalok mobilitásáról, ha bár ez is az egyik fő kezdeményezés. Tehát köszönöm a figyelmüket, és majd a jelentés további változataiban ezeket a problémákat majd helyrehozom. Még 12 percünk van a második szakasz negyedik részéhez. Ez a jelenlegi hármas kategóriánk, illetve négyes. Tehát a polgárság és a globális Európa. A hozzászólók listáján egyetlen egy hozzászóló van, illetve kettő. Ó, most már három, nagyszerű. Ha ezt ma délelőtt nem tudjuk lezárni, akkor délután még visszatérünk erre a pontra. François. Akkor tehát majd meglátjuk először is. Salvador bevezetőt tart, utána... Die, um, und dann wollen wir weitersehen. A kollégák ebben a sorrendben, és utána meglátjuk. Salvador. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden. Az uniós polgárság, a globális Európa, Az egyik javaslatom a következő. Hogy mindent fedjen le az uniós polgárság cím. Az európai kultúra és sokszínűség előmozdítása, a fiatalokhoz kapcsolódó ügyek, szintén ide tartoznak ezek ha jól hallottam, akkor prioritást fognak élvezni, és az Európa 2020-as stratégia is foglalkozik velük. Aztán a szabadság, biztonság és jogi érvényesülése térsége költségvetési szempontból integrált megközelítésre van szükség a bevándorlás és a menedék kérelem tekintetében, valamint azt is elmondhatom, hogy ezek a nagyon fontos jelenlegi pénzügyi tervben és a jövőbeli pénzügyi tervekben is nagyon fontos szerepet hogy kell, hogy játszanak, mert jelen pillanatban alulfinanszírozottak. Az Európai Uniónak alkalmazkodnia kell a jelenlegi nagyon nehéz helyzetekhez, és nem lehet egyes tagállamokra hagyni, hogy megbirkózzanak a menedékkérőkkel és a migrációval, hiszen képtelenek rá. Látjuk erre világosan a példákat Megfelelően kell tehát finanszírozni ezt a területet, mert alapvető részét képezi az európai stabilitásnak. Illetve az emberi jogokhoz is szorosan kapcsolódik. Malmström asszony következtetéseiből, amelyeket Strasbourgban mondott el a közelmúltban, nem foglalkoztam minden területtel, de szívesen ezeket a gondolatokat a jelentéstevő módosításai, vagy más kollégák módosításai majd tartalmazni fogják, és akkor bevesszük őket. A negyedik kategória külső fellépések. Először is soha nem lesz a pénzügyi tervben elég nagy költségvetés arra, hogy az összes igényt a világon fedezni tudjuk. Európa a listán az első, mint nagylelkű donor. A legnagylelkűbb donorok vagyunk tehát. Már így is. De továbbra is óriásiak a különbségek az igények között és az ezekre rendelkezésre összegek között krónikus alulfinanszírozást tapasztaltunk az elmúlt években, és ezt szeretnénk a rugalmassági eszköz javításával elkerülni a jövőben. Az intézményközi megállapodással kapcsolatban azt gondoljuk, hogy a Költségvetési Szakbizottság rendkívül naív, és továbbra is elhiszi azt, amit mondanak neki. A költséghatékonyság kritériumát komolyan figyelembe kell venni, mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez lehetséges az a, az intézményközi megállapodás költségvetés semlegessége nagyon fontos, mert ahhoz, hogy a céljainkat elérjük, legalább ilyen költségvetésre van szükségünk, de inkább jobb lenne, hogyha a nemzeti költségvetési és az EU költségvetése is növekedhetne. A válsághelyzeteket is említettük. Együtt kell működnünk a fejlesztési külügyi bizottság beli kollégákkal, hogy a szomszédsági politika prioritásait meghatározzuk. Ez különösen fontos a jelenlegi humanitárius válság fényében, ami a földközi tenger déli partjain tapasztalható. Ennek nyilvánvaló komoly hatása lesz nem csak a közvetlen szomszédainkra, hanem tagállamainkra is. Közvetlen szomszédaink van is tapasztalunk politikai változtatásokat, változásokat, ezért újra kell gondolni a szomszédsági politikát. Várom, hogy lesznek majd módosító indítványok ezre vonatkozólag is, de szerintem is prioritást kéne, hogy élvezzen ez a terület a következő költségvetésekben. A humanitárius válságokkal kapcsolatban a humanitárius segélyeszköz és a sürgősségi tartalék nagyon hasznos eszközök, de nagyon világosan kell őket definiálni. Mégpedig a sürgős, azért, mert a sürgősségi tartalékot politikai folyamatok révén lehet mobilizálni, de ezek nem teszik lehetővé, hogy azonnal, azaz sürgősen felszabadítsunk pénzeket. A releváns szakbizottság is azt mondta ki, hogy például ahhoz, hogy Észak-Afrika számára ezt mobilizálni tudjuk, az legkorábban április, egy legkorábbi határidőt áprilisban állapítottak meg. Nem tudom, hogy mit gondol a tanács, amikor mindannyian hangsúlyozzuk, hogy nagyon fontos, hogy ennek az eszköznek a mobilizálása lehető leggyorsabban megtörténhessen. a globális Európa és az uniós polgárság címekről ennyit akartam elmondani. Nem várhatjuk azt, hogy növekedni fog a rendelkezésünkre álló elkölthető pénz, de azzal, hogyha megfelelően fogalmazzuk meg a prioritásainkat, és hatékonyan használjuk fel a rendelkezésünkre álló eszközöket, akkor elő tudunk, előre tudunk lépni. Köszönöm, Szálvador. Még van öt percünk, de semmi értelme, hogy most folytassuk, majd délután úgyis találkozunk. Jarannal fogunk kezdeni, és aztán a többiekkel. És aztán majd lezárjuk. Mindenkinek kellemes szünetet kívánok, háromkor találkozunk. Das ist wahr. Das, das macht ja nichts, dass wir da So, oh.